Köszönöm szépen, hogy megjelentek, és ha megengedik, akkor a mai délelőtt során Szigyelszki elnökünket fogom helyettesíteni, aki pedig majd átveszi a stafétabotot a bizottságunk élén ma délután. Természetesen megteszek mindent, hogy jól zajoljon a délelőtt. Üdvözlöm Önöket tehát a munkaülésünkön, amely nagyon intartalmas programot tartalmaz. Sűrű tehát ez a napi rendünk, és javaslom, hogy hagyjuk jóvá a napi rendünket. Egy pici kis módosítással, nevezetesen a sorrendet fordítanánk meg, mert Jár úr és Rebege úrnak a támogatásával azt javasolnám, hogy a négyes és az ötös napi rendet fordítsuk meg sorrendjükben, és kezdjük az ötös napi rendi ponttal, tehát a 2013-as évi mentesítésnek a témájában az unióáltalános költségvetési mentesítéséről van szó az Európai Bizottságnak a javára. Amennyiben nincsen ezzel kapcsolatosan észrevételük, mármint a napi rendel, illetve a sorrendeknek a felcserélésével, javaslom, hogy hagyjuk jóvá a napi rendtervezetet. és haladék nélkül térünk át a második napi rendi pontunkra, nevezetesen a szeptember 22 és 23-ai, továbbá az október 2-ai jegyzőkönyveknek az elfogadására, amennyiben nincsenek észrevételek ezen jegyzőkönyvekkel kapcsolatosan, kérem, hogy hagyjuk jóvá őket már most az ülésünk kezdetén nem látok felemelkedő kezeket, tehát úgy tekinthetjük, hogy jóvá hagyottak a szeptember 22-i, 23-ai és október 2-ai jegyzőkönyveket. Hármas napi rendi pont, elnöki közlemények, először is tájékoztatom önöket, hogy az internetre kimegy a mai ülésünk, és a második észrevételem az, hogy minden nyelve biztosítjuk a tolmácsolást, kivéve az észt, a lett, a máltai és a szlovák nyelveket. Most pedig következzék az ötös napi rendi pontunk, legalábbis az írásos anyagban, amelyből tehát a négyes pontot csináljuk, ez pedig a 2013-as évi mentesítés az unió általános költségvetése témájában. Mint tudják, minden évben az Európai Parlament hivatott arra, hogy mentesítést adjon az Európai Bizottságnak az Európai Uniós költségvetés végrehajtása tekintetében az előző, az Enmunis egyedik évre vonatkozóan. Tehát most a 2013-as évről mentesítjük az Európai Bizottságot. Ez azt jelenti, hogy az Európai Bizottság jóváhagyja az európai elszámolásokat, illetve a 2013-as évi gazdálkodást a különböző európai parlamenti szakbizottság véleményt alkot az általános költségvetésről, mégpedig úgy, ahogy azt az Európai Bizottság hajtotta végre. Ennek az alapja a Európai Szábevőszéknek a jelentése, ennek alapján még megvizsgáljuk még azt is, hogy milyen tanácsai vannak az ECOFIN-nak, illetve az Európai Tanácsnak is, ennek alapján még az Európai Parlament további javításokra, jobbításokra tesz javaslatot az Európai Uniós költségvetés témájában. Átadnám a szót jár úrnak, és utána még az érdekelt feleket az Európai, illetve a bizottságunknak a tagjai részére, és most egyből megadom tehát a szót járulnak. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon jól bevezetett bennünket a téma rejtelmeiben. Valóban helyes, hogy az Agri Szakbizottság megszólal ebben a kérdésben, hiszen az a feladatunk, hogy a mentesítést befolyásoljuk. És ilyen módon a költségvetés végrehajtásának technikai részleteire is hatást gyakoroljunk. Kollégáimmal egyetértésben 11 javaslatot fogalmaztunk meg, amelyek megítélésem, megítélésünk szerint hasznosak lehetnek az illetékes szakbizottságnak, a Költségvetési Ellenőrzési Szakbizottságnak. Ezt nyújtjuk be nekik, és kérjük őket, hogy az ő átfogó határozat tervezetükbe építsék ezt be. Mi ez a 11 pont? Az első pont, meg kell határoznunk, sajnos meg kell állapítanunk, hogy a hiba kvóta, a hiba ráta nőtt 2013-ban 3,26 volt, és 2,9 volt 2000 12-ben. Tehát nőtt ez. Mindez azonban nem azt jelenti feltétlenül, hogy hogy a pénzek elvesznének, és világosan differenciálni kell a különböző hibák között. A nagy hibák a túlfizetés vagy a csalás között egyrészt, másrészt pedig a kis végrehajtási vagy számviteli hibák között. Meg kell állapítanunk, hogy a hiba kvóta a támogatási kérvények területén jelentkezik, illetve a terület tagok meghatározása területén. Másrészt a pénzügyi korrektúrák 70%-et, melyet 2013-ban előírtak, négy országra koncentrálódnak. Tehát e négy országban igenis javítani kell a végrehajtást. Negyed sorban. Biztosítanunk kell, hogy az információkat a, köz, a közvetlen kifizetésekre vonatkozó információkat a téves információadás nevezese férem, hiszen 67 kifizető helyről 43-ban fölfele kellett szabályozni a keretszámokat, azaz tehát a tagállamokban az egyes kifizető helyek működése nem volt megnyugtató, de hiába próbálnak mismásolni, hogyha ezt a szót használhatom végezetül, mindenre fény derül, és éppen ezért fontos, hogy a végrehajtást pontosítsák. Ötöt sorban. A kifizetések bizottság általi megszüntetése biztosítja, hogy a korrektúrákat, hogy a javítás intézkedéseket megfelelően alkalmazzák. És ezt a gyakorlatot fenn kell tartani. Hatos pont. arra a tényre is fel kell hívnunk a figyelmet, hogy sok kis program, amelyeket nagyon fontosnak tartunk, például az iskolai gyümölcs, vagy az tej program. Nos, ezek a programok nem felhasználó barátok, és a programokkal összekapcsolódó bürokrácia olyan nagy, hogy nem optimálisak az alkalmazásai, alkalmazása programoknak. Vannak régiók, akik lemondanak a programról. Jól tudjuk, hogy a magas bürokrácia, hogy a sok bürokrácia könnyebben váltja ki a hibákat is. Tehát nagyon fontos, hogy karcsúsítsuk ezeket a programokat. Hetet sorban. Arra kérjük a döntéshozókat, hogy ezeket a programokat a második pillérbe jelenítsék meg. Harmadsorban, nyolcadsorban. sorban. Azt kérjük, hogy EU köztisztviselők dolgozzanak a nemzeti kifizető helyekben, az állami köztisztviselők helyett, mégpedig azon országokban, ahol a hiba ráta nagyon magas. Tehát itt az EU köztisztviselőknek kellene segítenie a tévesen dolgozó nemzeti munkatársakat. Ezen felül pedig az agrárpolitikai igazgatási rendszer több éves voltára kell felhívni a figyelmet, és nagyon fontos, hogy az erre vonatkozó határidőket eh, ne változtassuk meg. A stabilitás segíthet abban, hogy csökkentsük a hiba százalékot. Tized sorban. Meg kell határoznunk, hogy hiba százalék, amelyet a bizottság ad meg, illetve adott meg, a múltban, múltról beszélünk, tehát hogy a hiba százalék, melyet a bizottság adott meg, jelentősen különbözik egyes esetekben azon hiba százaléktól, amelyről az Európai Számbevőszék beszél. Azt kell tehát követelnünk az Európai Bizottságtól, hogy a két európai szerv, a számvevőszék és a bizottság ne térjen el értékelésében egymástól, és a bizottság tegyen meg mindent, hogy ugyanazon eredményekre jusson. Illetve hát felmerült a kérdés, hogy hol van az igazság, bal oldalt, jobb oldalt, középen, mit tegyen a döntéshozó ilyen egymásnak ellentmondó számadatok fényében. 11-et sorban. Üdvözöljük a 2014-2020-as időszakra vonatkozó intézkedéseket, például az ellenőrző és tanúsító, valamint ható, akreditáló hatóság létrejöttét, és a pénzügyi korrektúrákat végrehajtó, végrehajtó osztály létrejöttét. Üdvözöljük! a súlyos hiányosság, illetve a korrupció tényállásának új definícióját, és reméljük, hogy különbséget fognak tenni a kis hibák és a súlyos visszaélések között. 11. sorban nyomatékkal üdvözöljük a bizottság nettó pénzügyi korrektúrára vonatkozó javaslatait a következő tervidőszakban a KAP területén és úgy gondoljuk, hogy az egyes kifizetésekhez kell igazítani a korrektúrák szintjét. Ezek voltak az első észrevételeim, örömmel tekintek a kollégák észrevételei elébe, és végezetül még egyszer kérem majd a szót. Merci. Köszönöm szépen, Jár úr. Vannak-e hozzászólások? Ki kíván hozzászólni ehhez a jelentéshez? Bien, donc. Madame McGuinness. Megines asszony. Um, I hope you will indulge me and indeed... Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a szót. Én nem a jelentésére kívánok reagálni, hanem arra, amit már korábban felvetődött a koherencia, a mezőgazdasági véleménye és a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság véleménye között a kritikákra és az ellenőrzésekre vonatkozik ez a közös agrárpolitika tekintetében. Szerintem sokkal jobb kapcsolatot kellene fenntartanunk a költségvetési ellenőrzési kollégákkal, és találkozni kellene velünk. Mert ugye itt most azt mondjuk, hogy túl szigorúak, stresszelik a gazdálkodó családokat, ugyanakkor a Költségvetési Ellenőrzési Bizottságban azt mondják, hogy nem eléggé szigorúak. Tehát ez abszolút inkoherencia a parlament üzenetét tekintve. Az én véleményem, hogy a terepen lévő emberekkel ez, vagy állunk közelebb, és az ő aggodalmaikat kell, hogy közvetítsük. Tehát, hogy Peter mondta, meg kell találnunk azt a módot, hogy valahogy együtt dolgozzunk a költségvetési ellenőrzési kollégákkal, a gazdálkodók érdekében, azon megfontolások mentén, amit a kollega is felvetett. Tehát néhány kollégával már beszéltem erről, és azt remélem, hogy mások is fognak támogatni ebben a törekvésembe. Tehát koherens legyen az üzenet, amit a bizottságnak közvetítünk, mert egyébként semmi sem fog változni. Köszönöm. Merci. Köszönöm szépen. Más nem kért szót a képviselők közül, úgyhogy a DG Agrinek adnám meg a szót, Emerson asszonynak a mikrofonját kapcsolják be, kérem. Bien, donc euh, la commission étant euh, absente, ce que... Az Európai Bizottság nincs jelen, úgyhogy akkor a magam részéről hagyd mondjam el a jelentéssel kapcsolatosan, hogy december 3-án fogjuk a vélemény tervezetet, járulét megvizsgálni, és akkor még tovább tudunk, tudunk lépni e kérdéskörben. Ha nincs további észrevételük, akkor javaslom, hogy következzék a napi rendi pontok közül az, amelyik a Moldáviai Köztársaságnak szánt autonóm kereskedelmi viszonyok illetve kedvezményekkel foglalkozik. Kollégánk Lorenziu Rebega fog beszélni arról, hogy hogyan kerül módosításra a tervek szerint az Európai Parlament és a tanácsnak a rendelete a Moldáv köztársaság autonóm kereskedelmi kedvezményekkel kapcsolatosan. Mint tudják, hogy egy hogy az Európai Unió és Moldávia egy társulási szerződést írt alá 2014. június 27-én. Ennek a célja pedig az, hogy megkönnyítsük a gazdasági integrációját ezen országnak az Unióba. A moldáviai köztársaság az orosz embargó miatt nehézségekkel küzdik, a tekintetben, hogy exportálja a gyümölcseit, illetve a zöldségeit a szokásos piacaira. A szabadkereskedő megállapodásnak a célja az, hogy liberalizáljuk teljes mértékben a piacoknak a tevékenységét, és mindennek a fejleményeknek a keretében az Európai Bíróság javaslatot tesz arra, hogy önálló módon teljes mértékben hozzáférhetőséget biztosítsunk Moldáviának a piacokhoz. A módosítás mire irányul? Arra, hogy három vám kontingens kerüljön módosítása nulla értékben azért, hogy így módon kedvezni tudjon a friss gyümölcsöknek, almáknak, illetve a csemege szőlőnek csak úgy, mint a friss szilvának. Ez a az önálló kereskedelmi preferencia változtatás jelenleg 2015 végéig érvényes, éppen ezért egy idegenes megoldása van szükség ahhoz, hogy az azonnali igényeknek eleget tudjunk tenni a legfőbb export termékekkel kapcsolatosan. Ezzel ebben a témában hallgassuk természetesen meg a jelentéstevőnket, csak úgy, mint az Európai Bizottságot e témákban tehát. Mulțumesc mult, domnule președinte, pentru e, prezentarea făcută. Stimați colegi, Köszönöm szépen a tájékoztatót, amit tartott. Kedves kollégák, a rendeletnek a módosítása, ami az új kontingenseket vezeti be, három csoportra e, sorolja az árukat, alma, e, friss gyümölcs és asztali szőlő ezek fontosak, a figyelembe véve a pénzügyi és szociális helyzetét az ország gazdálkodóinak a módosítása és az elfogadása a három gyümölcs csoportra paradoxnak tűnhet a jelenlegi kontextusban, azzal az embargóval, ami orosz embargó és más európai gyümölcsökkel. Engedjék meg, hogy elmagyarázzam, hogy miért döntöttem úgy, hogy támogatom ezt a javaslatot. Először is úgy gondolom, hogy a területi kohézió különböző elveket testesít meg, harmonikus területfejlesztést, fenntartható fejlesztést, és azonos bánásmódot kell, hogy biztosítsunk a vállalkozásoknak, függetlenül attól, hogy hol, vannak, hol van a székhelyük. A teleti kohézió a, megvalósítja a szolidaritási elvet is, hogy a fejlettebb térségek támogatják a szegényebbeket. E tekintetben fontos a fejlesztési megállapodás is ezen döntések alapján. A pénzügyi hatása pedig nagyon csekély ennek a rendeletnek. Ezeknek a kivételeknek a következményei szinte elhanyagolhatóak az európai gazdaság számára. 2013-ban 0,1%-át tette ki az uniós importnak a Moldáviából származó import, tehát ez elhanyagolható. Továbbá meglehetősen kis mennyiségekről beszélünk, a, onnan e, európai piacra exportált alma vagy szilva. Például a román hatóságok adata is azt mutatják, hogy 32 teherautó szőlő, 59 teherautó alma és 36 teherautó szilva érkezett. Miután friss termékekről van szó, nagyon messzire nem szállíthatóak, és a moldáv államnak nincsenek arra anyagi eszközei, hogy hosszú távon optimális körülmények között szállítsa ezeket a termékeket. Tehát ezek a termékek elsősorban a szomszédba, Romániába mennek, és nem tudják ezeket eljutatni mondjuk Olaszországba, Spanyolországba, vagy Svédországba, Dániába, mert túl költséges lenne végezetül pedig a címkézési szempontból is problémák lennének, illetve ezeknek a megjelenése sem lenne megfelelő a tehát itt nem lehet azt mondani, hogy igazán versenyeznének a nagy európai termelőkkel. A moldáv termelők nehezen tudják követni. Például a Melinda olasz almáknak a címkézése egészen másképpen néz ki, mint a moldáv termékeké. A moldáv termékeket tömeg áruként forgalmazzák, főként feldolgozásra, lekvári ital lesz belőlük. Továbbá ami az európai mezőgazdászok helyzetét illeti. Elfogadni ezt a módosítást nem hoz jelentős változást. A moldáv ágazat meglehetősen picike, úgyhogy ez nem jelent veszélyt az európai termelők számára. Ugyanakkor egy ilyen döntés pozitívan hathatna a moldáv termelők helyzetére. Látni kell, hogy az eddigi term- célzottjai ezen termékeknek főként az orosz piac volt. De hát az egész Moldáv köztársaság szenvedi meg az orosz embargót. Tehát ez kifejezetten negatívan hat a moldáv mezőgazdászokra, illetve az országra, miközben az unió számára ennek az anyagi költsége nagyon cseki, ezért döntöttem úgy, hogy támogatom ezt a javaslatot. Továbbá Moldáviának konkrét intézkedéseket kell hoznia, és ez egy pozitív intézkedés e tekintetben hozzájárulhatna a mezőgazdaság reformjához Moldáviában, ami lépésenről lépésre halad előre az Unió által meghatározott irányvonalba. Ez a támogatás jelentősen javíthatná a kapcsolatok, kereskedelmi kapcsolatokat az Unió és Moldávia között, és további eh, termékek esetében is lehetne megfelelő helyzet. A szociális szempontból ez a rendelet módosítás azt is jelenti, hogy egyesek meg tudják majd tartani a munkahelyüket, és pénzügyi forrásaik is lesznek a jövővi termelés elindításához. Azt szeretnénk, hogy ez 2014. augusztus 1-től lépjen hatályba, tekintettel arra, hogy egyes termékek napjainkban érkeznek a termelési időszak csúcsán. És miután nem tudják megfelelően tárolni ezen termékeket, de ezek a termékek hamarosan már nem is lesznek felhasználhatóak. Ez a szolidaritási kezdeményezés mindenképpen eh, kivételesnek tekinthető. A mezőgazdasági, Moldáv eh, mezőgazdasági miniszter Vanda úr elmondta, hogy nehéz időszakban ismeri meg az ember az igazi barátait. Köszönöm szépen, Rebeka úr, ezt a tájékoztatást és akkor Donánó úrnak adnám meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagymértékben osztom a jelentéstevőnknek a véleményét a kereskedelmi áramlásokkal kapcsolatosan valóban kis forgalomról van szó, Romániát érinti leginkább az export, illetve az ukrajnai problematikával kapcsolatosan elhangzott véleményét a jelentéstevőnek teljes mértékben osztom. Mint hogy egy jelentős alma termelő régióból származom, ha megengedik néhány észrevételt tennék, még mielőtt az Európai Bizottság megnyitná ideglenesen a piacokat az ideglenes engedés keretében. Nos, ugye korábban az történt, hogy a vámkontingenseket emelte az Európai Bizottság Moldávia kapcsolatosan, figyelembe véve a társulási megállapodás ide vonatkozó tételeit. 40 ezer tonnáról van szó, és engedmények születtek az utolsó pillanatban, mert pont ekkor volt az, hogy Oroszország megfenyegette Moldáviát szankciókkal, és ekkor aztán megkövetkezett a megállapodás aláírása, társadalmi megállapodási az Unióval. Mindez oda vezetett, hogy még inkább ugyanakkor az európai piaca, többek között az almáknak nagy mértékben érintett lesz, és mint tudjuk, ez a piac már korábban is számos kárnak volt kitéve a finanszírozás kérdése is rendkívül kemény kérdés ez a téma, holnap napirendre kerül felmerül az is, hogy mennyire következetes az európai agrárpolitika és kereskedelempolitika. Nem első ízben merül fel ez a kérdéskör, de hangsúlyoznom kell, hogy ez egy éles kérdéskör, és mindezzel együtt persze még azt is megfogalmazom, hogy osztom a jelentéstevőnknek a véleményét, de vigyázunk, oda kell figyelnünk messze menően, hogy koherens legyen, következetesen a kereskedelem és a agrárpolitikai az önök Hallgassuk meg következő hozzászólónkat. Disculpa. Eh, obrigada, presidente. Eu queria facer un breve Köszönöm szépen, elnök úr. Egy rövid észrevételt szeretnék fűzni. Úgy gondolom, hogy itt nem nem arról van szó, hogy megpróbáljuk megnézni, hogy hogyan kezeljük a a moldáv gazdálkodóknak az érdekeit szemben az európaiakével. Itt arról van szó, mindenek, ez, ez az első dolog továbbá, amikor azt mondjuk, hogy ezek a termékek, amelyek friss termékek, nem ö, kerülhetnek hosszú útvonalon szállításra, akkor én szeretném tudni, hogy kit akarunk megtéveszteni. Mert nagyon jól tudjuk, hogy vannak ö, csilei szőlő, ami elárasztja az európai piacokat, és vannak más argentin termékek, amelyek ugyancsak ide érkeznek be. Tehát az a benyomásom, hogy amikor egy ilyen jellegű javaslatot terjesztenek elő, akkor szavahihető érveket is kell velük együtt előterjeszteni, mert azt látjuk, hogy ezek csak kifogások kifogások, hogy alátámaszunk egy olyan akciót, ami az mezőgazdasági importálók érdekeit képviseli. Ugyanakkor a kis és közepes gazdálkodásoknak az érdekei szempontjából az ő érdekeit figyelmen kívül hagyjuk egy ilyen megállapodással. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök, és Ferra úrnak adom meg a szót. Monsieur le Président. Euh, Köszönöm szépen, elnök úr. Ami engem illet, az a az ügy ez rosszkor érkezik, lényegét tekintve is, és egyébként is, és nem osztom a jelentéskészítő szempontját, aki ma azzal töltötte a hozzászólás idejét, hogy saját magát igazolja. Tehát az Európai Bizottsághoz csatlakozik ez a jelentés. Ez egyszerűen elvakult, és a lényege a, ennek a jelentésnek hogy azt magyarázzák el, hogy az alma, az asztali szőlő és a ö, ö, szilva, amit vám nélkül importálnának erre fe, az unió piacára, azok elhanyagolhatóak. Szerintem ez szégyenletes túlzás, mert ezek a termékek jelentősen leszorítanák a, az árakat az orosz embargót követően továbbá. Az e- közép-európai országokban már eddig is a segítségi költségvetést mobilizálták, hogy szembe tudjanak nézni az orosz embargó következményeivel. Tehát elnök úr, egy ilyen kontextusban, amikor ennyire leestek az árak az orosz embargó kapcsán, megszüntetni a moldáv termékekre kivetett vámokat, az azt jelenteni, hogy az európai adófizető pénzéből támogatjuk a moldáv mezőgazdaságot és ráadásul, hogy visszamenőleg vezessük ezt be úgy, ahogy ezt a bizottság javasolta, ez egyszerűen átverés, családság. A mezőgazdászainknak a mezőgazdasági támogatásoknak azokhoz kell, hogy visszatérjenek, akik ezt megfinanszírozták. Moldávia nem tagja az uniónak, tehát semmiféle joga nincsen, hogy ebből részesüljön hogyha úgy akarják beléptetni ezt az országot, hogy senkinek sem szólnak róla, és hogy nem 28-an, hanem 29-en legyünk itt, csak erről van szó. Köszönöm. Elnök, Buda úrnak adom meg a szót. Uh, Köszönöm szépen. Elnök úr, támogatom az előadót. Úgy gondolom, hogy elengedhetetlen az EU számára, hogy fellépjen ezen a területen. Ugyanis a Moldáv köztársaság és a gazdálkodók is nagyon szenvednek. De a bizottságnak két dolgot figyelembe kell venni. Egyrészt, mi a nyomon követhetősége a Moldáv köztársaságból exportált termékeknek? Biztosítani kell, hogy ezek a termékek ne csak Romániát árasszák el. És ilyen módon az amúgy is nehéz helyzetben lévő piacunkat destabilizálják. Például a szilva termelők, a szilva termelőket súlyosan érintette az orosz embargó. Ez az egyik szempont. Másrészt a egész fellépés pénzügyi kihatását is meg kell vizsgálni. és meg kell vizsgálni, hogy nem lehetne kibővíteni 2015 utánra, hiszen Csilléből és Argentinából érkeznek az áruk, Márpedig, ha ez így van, akkor miért ne importáljuk a termékeket a Moldáv köztársaságból? Mégiscsak közelebb van. Ezért úgy gondolom, hogy a bizottságnak ezzel a kérdéssel foglalkozni kell. Köszönöm szépen, hallgassuk meg a következő képviselőt. Gerbiamas pirmininkė, iš tikrųjų yra Köszönöm szépen, elnök úr. Igen. Egyrészt segíteni szeretnénk mi a moldáv népet, de persze vannak kérdéseink is ezzel kapcsolatban. Jelesül, kifizeti ezt meg, kifizeti ennek az árát. Az Európai Unió általános költségvetéséből használjuk ezt eh, támogatást, vagy az agrárágazatéból. És persze kérdezem, hogy a kereskedőket fogjuk-e támogatni, vagy pedig maguk a termelőkhöz jut-e ez a támogatás. Aztán e, ez a kérdés, ahogy hallják is, a, az értékesítési láncra vonatkozik, hiszen Fennáll annak a veszélyem, hogy a termelők, akik nagyon alacsony áron adják el a terméküket, továbbra is alacsony áron adnak ezen tovább, és a nyereség a kereskedők zsebébe vándorol. Fontos tehát felvetni ezt a kérdést, hiszen ez a bizottság számára megmutatja, hogy egy sor megoldatlan kérdés van az értékesítési lánc területén, és az orosz embargó a tejágazat visszasságaira is felhívja figyelmet. Mit akarok mondani? Annyit, hogy a dokumentum hasznos bár, de a diplomáciai szempontokról szólva helyes volna minden érintett termelőről és ágazatról beszélni. Nem lehet az egyik ágazatot kiemelni, a másikról meg megfeledkezni. Egész egyszerűen a belső értékesítési kérdéseket is meg kell oldani, amelyek éles fénytörésbe kerültek az orosz embargó következtében. Köszönjük szépen, Bogovics úr a szó. Ja, prihajam iz eh, Szlovénie, tudi... Szlovénul fogok beszélni, hiszen ne felejtsük el, hogy Románia az egyik piac, ahova a szlovén almatermelők almát exportálnak. Nos, ez a rendelettervezet megítélésem szerint elsősorban politikai dokumentum, amelyel az EU és a Moldáv köztársaság közötti kapcsolatot szeretnénk támogatni. Tehát a pénzügyi aspektusai ennek a dokumentumnak, ennek a fellépésnek szerintem legalábbis kevésbé fontosak. Lássuk a dolog összefüggését. Oroszország egy embargót szabott ki, rendelt el ezekre a termékekre, és ez persze kihatott az árakra az európai piacon. Tehát egyszerűbb volna ennek a termékcsoportnak a helyzete, hogyha nem orosz embargó te rendeltek volna el. Kérdez, kérdezem a bizottságot. Van-e becslésünk arra, van-e becslésük arra, hogy milyen mennyiségről beszélünk? néhány tucat kamion, és néhány tonna gyümölcs. Ez a mennyiség? Ez az import mennyiség, amiről beszélünk? Ez volna az első kérdésem, melyet a bizottsághoz intézek. Világos, átfogó képet szeretnénk kapni arról, hogy milyen mennyiségről beszélünk egyáltalán. Aztán van itt még egy nagyon fontos kérdés, amelyet Buda kollégám Romániából vetett fel, ez pedig a nyomon követhetőség kérdése, illetve a minőség kérdése. Figyelembe vesszük a minőség kérdését, valamint az egészségügyi szempontokat. Ugyanazon szabályok érvényesek -e majd ezekre a termékekre, melyek érvényesek az EU-ban. Euh, Köszönöm szépen. Szeretnék én is euh, csatlakozni az előttem szólókhoz. Itt egy olyan kérdés van, ami egy geopolitikai dimenzióját veti fel a kérdésnek az Unió számára. Tehát a határain lévő stabilitás, illetve a régió stabilitásának kérdését és amit eh, nagyon jól eh, mutat ez a konfliktus Ukrajnával, illetve ami közvetlenül érinti Moldovát. És a kérdés, amit itt felvetettek, és ami bennem is felvetődik, hogy egyszerűen egy felkompli elé állít bennünket a bizottság ami túl, most túl a gazdasági kihatásokon, azért a formai dolog is felvetődik, illetve ezen is érdemes elgondolkodni, hogy hogyan történt ez, hogy nem volt egy megfelelő vita, amivel a tagállamok rendesen elemezhették volna a helyzetet, és amin elgondolkodhattunk volna. Úgyhogy emiatt nagyon sajnálom, hogy a bizottságnak egyetlen egy képviselője sem tud válaszolni ezekre a kérdésekre, és hogy nincs itt a teremben. Tehát úgy gondolom, hogy ezt hangsúlyozni kell, mert nem lehet úgy dolgozni, nem lehet egyetérteni, vagy nem egyetérteni valamivel, hogyha nincsenek meg a bizottságnak azok a tagjai, akik adott esetben válaszolni tudnának a kérdésre, akár a stratégiára vonatkozóan, vagy egyáltalán, hogy mit szerettek volna ezzel elérni. Tehát én úgy gondolom, hogy majd az elnök úron lát, jelezni fogjuk ezt a hiányosságot, ami a munkánkat akadályozza. Nem egyszerű dologról van szó, ez a legtöbb hozzászóló által elmondottakból kiderül, és hát ezt valamilyen módon mindenképpen ki kell mondani. Miután a bizottság nincsen jelen, akkor Labega úrnak adom meg a szót, hogy térjünk vissza erre a jelentésre. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen a kollégáknak, akik hozzászóltak a e kérdéshez. Nagyon sok kérdést ki kell emelni, meg kell említeni. Azonban egy valamiről ne feledkezzünk meg. Azon szándékunkról, hogy Moldovát az EU tagországai között szeretnénk látni majd egyszer. És meg szeretnénk szilárdítani és stabilizálni szeretnénk a keleti határokon lévő helyzetet. Ez az egyik szempont. A másik szempont, ez is nagyon fontos, pedig a következő. Az Európai Bizottság által javasolt összes módosítást a Moldáv köztársaság végrehajtotta, és minden elvárásnak eleget tesz. Ez tehát a kontextus. Meg lehet persze, hogy ebben a kontextusban nem a legszerencsésebb a kvóták növeléséről beszélnünk, de úgy gondolom, hogy a bizottságnak konkrét adatokkal kellene előállnia, hogy elemezhessük, hogy hányadán állnak a dolgok. Köszönöm szépen még egyszer az együttműködést, és örömmel tekintek a közös együttműködés elében hiszen megpróbáljuk a Moldáv köztársaságot közelíteni az EU-hoz. Köszönöm. Euh, oui. Euh, Emlékeztetnék arra, hogy a módosításokat november 7-éig, 12 óráig terjeszthetik le a kollégák. Áttérünk most a következő napirendi pontra, nevezetesen a tejágazatnak a kilátásaira. Nikolson úr a jelentéstevőnk, de jelenleg ő a környezetvédelmi szakbizottságban dolgozik, ott is felelős egy jelentését. Ebből adódóan javaslom, hogy tartsunk egy pici szünetet, várjuk meg, míg megérkezik, 10 órakor reméljük, hogy itt lesz, és akkor az ő jelenlétében folytatnánk a napirendnek megfelelően ezt a témát. Tehát 10 órára megígérte, hogy pontosan itt lesz, 10 órakor egészen pontosan, akkor meg tudjuk vizsgálni ezt a nagyon jelentés, jelentő, jelentést, amely meghatározza a telgazat jövőjét. Fera úr, elnök úr, egy sor más téma is szerepel a napi rendükön. Miért nem foglalkozunk azokkal? Én nagyon pontosan megjelentem, kész vagyok a különböző témákban, és hát olyan emberek, akik nagyon messziről jönnek ide az üléseinkre, azt várják el, hogy az üléseink megfeleljenek annak az elvárásnak, amelyet az európai polgárok, választók fogalmaztak meg. Javaslom, hogy folytassuk az ülésünket. Hallottam, Ferran úr, az ön észrevételeit, de a következő napi rendi pontunk a mai délelőtt során 11.30-kor kezdődik a koordinátok üléseinek a formájában, így módon más dolgot nem tudunk ide előre hozni, és Nicholson úr ja, saját maga is koordinátor, tehát ő, ő fogja majd a délutáni témákat ugye is képviselni, illetve Szikeszki úr a felelős a délutáni programért, azt pedig nem tudjuk ide előrehozni. Quería hacer una sugestión, y es que eh, ver a Köszönöm szépen. Lehetséges volna, kérdezem, hogy elintézzük, hogy a környezetvédelmi, a mezőgazdasági és néha a halászati szakbizottság próbálják egyeztetni a munkájukat, és egy olyan munkatervet alakítsanak ki, amelyben nem mondanak egymásnak ellent a különböző programpontok, hiszen így nagyon nehéz dolgozni. Persze, persze, köszönöm szépen ezeket az észrevételeket, és valóban fontos ez a kérdés, hogy hogyan is kezeljük az üléseket akkor, amikor szakbizottságok ugyanabban a témában járnak el párhuzamosan is. Ugyanez vonatkozik természetesen konkrétan a környezetvédelmi, mezőgazdasági és halászati kérdésekre. Éppen ezért valóban a tervezésnél az elnökök konferencia végig kellene, hogy gondolja ezt a kérdést, és el kellene, hogy járjon az ügyben, hogy hogyan lehet összehangolni a párhuzamosan dolgozó szakbizottsági tevékenységeket. Ugye, hát itt van a környezetvédelmi, a halászati és a, még a kereskedelmi szakbizottságnak, a Nemzetközi Kereskedelmi Szakbizottságnak a tevékenysége is felmerül valóban ez a kérdés, hogy hogyan lehet megtervezni kellő módon ezeket a dolgokat, hogyan lehet eltolva időben, különböző síkokra helyezve ezeket az üléseket megszervezni. Valóban nagyon gyakran a környezetvédelmi és a mi szakbizottságunk párhuzamosan, párhuzamosan ülésezik, ami jelentős problémákat vet fel, mint ma délelőtt is és ez adott esetben késlelteti is a munkánkat. Javaslom tehát akkor pár percre szakítsuk meg a munkákat, és tíz órakor már folytatjuk is. Köszönöm szépen a megértésüket! Merci, je vous propose de... Javaslom, hogy, javaslom, hogy folytassuk a munkánkat. Nikolson úrnak köszetet mondok, hogy csatlakozott hozzánk, miután az Envi szakbizottságban megtette a jelentését. Javaslom tehát, hogy adjuk meg neki a szót. Az Európai tejágazat kilátásairól van szó, illetve a tejcsomagnak a végrehajtásáról, mint tudják, 2014. júniusában az Európai Bizottság egy jelentést tett közé, úgy, ahogy azt megfogalmazza a mezőgazdasági piacoknak a közös szervezése, és ez a jelentés kifejezetten a tej és tejtermékeknek a piacával foglalkozott. Mint tudják, a tejkvóta kifut, véget ér 2015 áprilisában. Kedden volna hozzátenni még azt a ö, szót, hogy sajnálatos módon. Következésképpen nagyon fontos, hogy felmérjük gazdasági és közpolitikai szempontból, hogy milyen hatása lesz ennek a kivezetésnek, a tejkvóták kivezetésének. És felmerül az a kérdés, hogy esetleg további eszközökre lenne szükség ahhoz, hogy szembesüljünk és kezelni tudjuk a kvóták kivezetésének a következményeit. Nikolson úr, a jelentéslevőnk, a saját kezdeményezésű jelentésünknek a jelentéstéveje, úgyhogy megadnám haladék nélkül a szót neki, és utána pedig meghallgatjánk meg Korte urat is, aki az Európai Bizottságot képviseli a mai napon. Nikolson úr, őné a szó. Thank you very much indeed, Chairman and my dear. Köszönöm szépen, elnök úr, és elnézést kérek, hogy feltartottam önöket a munkájukban, de én jelentéstevő vagyok az Környezetvédelmi Bizottságban is, és ma délelőtt ott is ott kellett lenni. Nyilván az élelmiszerekkel folytatott dolgok is fontosak. Ami a tejcsomagot illeti, még egy korai szakaszban vagyunk, még nehéz értékelni amennyiben a bevezetett ért rendelkezéseket, hogy megfelelően alkalmazták-e vagy sem. Néha, hogyha ezeket nézem, akkor elbizonytalanodok. Az egész tejpiac nem előre megmondhatóan viselkedik, és nagyon gyorsan változik a helyzet. Hat hónapra előre sem lehet mondani. Az idei évben eléggé visszaesett, 0,3% volt a korábbi időszakhoz képest a növekedés. Továbbra is esnek az árak, és például az Egyesült Királyságban, ami az én, amit legjobban ismerek, 18-20 centtel is csökkenhet a tejára jövő tavaszig a termelési költségek 25-26 cent körül vannak, tehát ez hatalmas problémát jelent. A csökkentés, csökkenése az áraknak egyszerűen elviselhetetlenné kezd válni, és a brit parlament mezőgazdasági szakbizottsága is úgy döntött, hogy ezt valahogy meg kellene akadályozni. Hogy ne romoljon tovább a helyzet, ezért nagyon felelősen kell cselekednünk. Miközben a kereslet növekszik globálisan, ugyanakkor van túlkínálat is a piacon más területeken, és vannak hasonló helyzetek, amitől megszenvedik a termelők. A jövő év elején kifúj a kvóta, és azt látjuk, hogy nagyon sok tagállam a kvóták alatt vannak, mégis a Kremlnek az szankciói még tovább növelik az Európai Unióra és az iparágra helyezkedő nyomást. Nagyon távol vagyunk az ideális helyzettől, és nagy a bizonytalanság a tejtermelőknek, az egész iparágnak most arra lenne szüksége, hogy stabilitási időszak következzen. Ugyanakkor nem tudjuk, hogy hogyan fog reagálni a piac a következő évben, májusában. Én úgy gondolom, hogy olyan helyzetet kell kialakítani, hogy megfelelően tudjunk reagálni arra, hogy mi történik, és nagyon örülök, hogy a bizottság azt mondta, hogy a soha nem kell a továbbiakban annyit várni, mint kellett 2009-es helyzetben, és szerintem a bizottsággal be kell tartatni ezt az ígéretét maximálisan biztosítani kell, hogy megfelelően gyorsan reagáljunk. Ez nem kifogás, hanem meg kell vizsgálnunk azt, hogy milyen eszközök állhatnak rendelkezésünkre, a, hogyha a politikai változások következnek az export visszatérítések fontosak, illetve a nem szabad, hogy irreális visszatérítések lesznek. A beavatkozás nem megfelelő szinten mozog jelenleg, és felül kellene vizsgálni rendszeresen a helyzetet annak érdekében, hogy meg tudjuk határozni minél előbb, hogy hol, hol, hogyan áll a piac amint lehetséges. Az export piacok nagyon fontosak ahhoz, hogy az iparág sikeres lehessen, és végezetül, elnök úr, mindenképpen rugalmasságra van szükségünk, hogy a jövő évben megfelelően tudjunk reagálni, és hogy akik többet szeretnének termelni, azok tudjanak, termelhessenek többet, ugyanakkor viszont védjük meg a piacot attól, hogy az árak mire zuhanjanak. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, Nikolson úr. Köszönöm ezt az elemzést, ez mindenképpen olyan kérdés, ami sürgős volt, és az, hogy ezzel foglalkozunk egy saját kezdeményezés jelentés keretében, ez is mutatja a sürgősséget, és ez mindenképpen jó dolog és jó lenne, hogyha a bizottság is konkrét, kézzelfogható elemeket tudna felhozni a most következő vitában. Több mint 30-an kértek szót, és ebből következően azt kell, hogy mondjam, hogy két, két percre, maximum két perc, 30 másodpercre kell korlátoznom a hozzászólású időket, és az a lényeg, hogy a ennek az ágazatot érintő kérdések lényegére koncentráljanak. Eránc asszonynak adom meg a szót elsőként. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. A tejkvótam éveken keresztül biztosította viszonylag stabil jövedelmet a gazdálkodók számára. Jól működött a tejkvóta. Ezért úgy gondolom, hogy békében, nyugalomban el kell gondolkoznia a kvótákról, és új ellenőrzési mechanizmusokat kell találni a tej termelés számára. Annak érdekében, hogy a tej termelésből élő gazdák megélhetését biztosítsuk a hegyi régiókban, a strukturálisan gyenge régiókban is nagyon, font, nagyon fontos szerepe van a tejtermelésnek, gyakran a mezőgazdasági termelés 40%-os részét hasítja ki a tejágazat. Úgy gondolom, hogy az a szenárió, amelyet a bizottság felvázol, egy első hibával, hiányossággal rendelkezik. Mégpedig, hogy a termelők irracionálisan növelik a termelés mennyiségét a harmadik államokban való eladás miatt, viszont ez kihat az árakra. Az oroszországi válság pedig teljesen ellentmond mindannak, amiről a bizottság beszámolt. Figyelnünk kell arra, hogy a válság fényében megfelelő intézkedéseket alkalmazzunk ezért kell jól használni a megfigyelő helyet is. Homogén indikátorokra van szükség az Európai Unióban, és megfelelő előrejelző rendszerekre is szükség van. És a megfigyelő helynek figyelembe kell vennie az egyes marzsokat is. Arra volnék kíváncsi, hogy a bizottság hogyan magyarázza meg azt, hogyan ad magyarázatot a 80 millió euró jelenségére? Hiszen meg kell akadályozni, hogy a közösségi költségvetést ne használjuk rossz célra. Kivezették a tejkvótákat, ugyanakkor nincsen megfelelős hatékony válság tartalék. Ennyit akartam mondani, elnök úr, de még egyszer kihangsúlyozom, biztosítani kell a stabilitást a tejtermelők számára. Köszönöm. Köszönöm szépen, Szeró Santos úr, a szó. E Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák. Teljesen új területen járunk, 2015 után valóban megszűnnek a tejkvóták. De látni kell a jelenlegi fejl fejleményeket is. Január óta folyamatosan és határozottan csökkennek a tejárak. Csökken a tejár. Az Európai Bizottság a kínai kereslet visszaesésével is, egyáltalán a kereslet visszaesésével, illetve a túlzott ö, ö, mennyiséggel magyarázza ezt a jelenséget. Kérdezem, hogy mi lesz a kvóta kivezetése után hatodik óv éve a kínai kereslet csökkenésére hivatkoznak. Meg kell ragadnunk ezt a lehetőséget, és helyzetbe kell hozni a tejtermelőket. Nem csökkent a tejtermelők száma, de modernizáltuk a tejtermelést, a tejágazatot, és ez jobb esélyt kínálta tejtermelőknek. Például az én választókerületemben, az Azóri szigeteken. Nem elegendő azonban csupán a tejtermelőkre koncentrálni, hanem az egész értékesítési hálózatot kell figyelembe venni, gondolok a nagy szupermarketekre például. Hiszen ezek gyakran arra kényszerítik a termelőket, hogy bekerülési ár alatt adják el a tejet. Egy olyan átfogó szabályozásra van szükség, amely megakadályozza, hogy a tejágazat ne vándoroljon el az Európai Unióból, um, és ne lehetetlenítsük így el az elmúlt évek modernizációs intézkedéseit. Jobb eszközökre van szükség. Persze, versenyképesebbé kell tennünk az ágazatot, de lépéseket kell tennünk annak érdekében, hogy megakadályozzuk az élelmiszerláncok ilyen fellépését. Ezért nagyon fontos, hogy létrehozzuk a megfigyelőhelyet, és fontos, hogy olyan eszközöket is kidolgozzunk, amelyekkel a piacot és az egyenlőtlenségeket szabályozni lehet. Köszönöm. Euh, Köszönöm szépen, mint hogy többen, mint 30-an jelentkeztek, kérem szépen, hogy korlátozzák a hozzászólásokat a két percre azért, hogy mindenki így módon a lényeget megfogalmazza, szóhoz juthasson. Nagyon fontos ez a szabály betartása. Szebosz úr, a szó. Αγαπητοί συνάδελφοι, το γάλα έχει κάποια σχέση με το καθεστώς το πολιτικό. A tej nyilvánvalóan nagyon szorosan összefügg a politikai rendszerekkel. Akkor, amikor a teljes kijön reggelente az ajtónk elé, ha ő és kiszállítja a tejet a boltokba, akkor demokrációban élünk. Ha viszont nem a teljes hozza és csönget be, hanem a rendőr, akkor vége a demokráciának. Ezt szoktuk mondani Görögországban. 30 évvel ezelőtt, akkor amikor itt jártam, azt mondtam, hogy Nyugat-Európában legalább léteznek hatalmas vajhegyek és tejtavak, és akkoriban nem tudott az Unió mit tenni, vagy a közös piac akkoriban még mit tenni a sok tejtermékkel, pedig hát szét lehetett volna osztani a rászorulók körében. Nem így döntöttek, másként döntöttek, és sokkal inkább arra koncentráltak, hogy hogyan lehet a felesleget eljuttatni más célzottaknak, nevezetesen a hadseregnek, a szállodaiparnak, és így tovább. A probléma továbbra sem oldódott meg, és a tej tavak, illetve a vaj hegyek továbbra is léteznek. Márpedig az Európai Bizottság most nem igazán állt elő továbbra sem megoldással. Tudjuk, ugyanakkor, hogy a tej és tejtermékeknek a minősége ugyanakkor nagyon nagy mértékben magasabb szintre jutott. Görögországban számos problémával szembesülünk. Tejhasznosítású és húshasznosítású most marhákat nevelünk Görögországban, és többféle a hasznosítás, mint mondottam, de annak ellenére, hogy mi történik nálunk, azt látjuk, hogy a tejtermelés igazándiból legalábbis az én választási, választói közvetemben erőteljes tevékenységet képvisel. De végül is, miről is van szó? Hogyha a dolgok megváltoznak, akkor hova jutunk? Arra hogy leginkább a tej hozamra koncentrálnak a termelők, és olyan koncentrációk mennek végbe, amelyek gyakorlatilag felszámoltatták a korábbi gazdálkodóknak a tevékenységét. Tegyék meg azt, hogy betartják az időkeretet, máskülönben arra fogok kényszerülni, hogy elvegyem önöktől a mikrofont. Castro úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy teljesen világos maga a probléma, és Nikolson kollega nagyon világosan mutatta azt be, súlyosan csökkentek az árak, és a helyzet nem javul, legalábbis rövid távon nem fog javulni. Az okokat felsorolták, jelentősen csökkent a gazdasági válság következtében a fogyasztás, ezután be, beütött az orosz embargó, amely tovább csökkentette az árakat, és ezt sok termelő megszenvedi. Éppen ezért tovább kell menni annál, mint amiről júniusban a szakbizottság beszélt, hiszen akkor még optimisták voltunk az ágazat jöve, jövője tekintetében, azóta romlottak a piaci viszonyok. A kap reformé során egy sor gondolatot megfogalmaztunk, például a kínálat kezelésének mechanizmusát, de ugyanakkor a tejkvóta kivezetése után mindenképpen szükséges az, hogy a szakbizottságunk egy saját kezdeményezést ragadjon meg, és Jim már másodszor fut ennek neki, hiszen a tejcsomagnak is jelentéstevője volt, tehát valamilyen intézkedés csomagot kell elfogadni. A tejcsomag nem ö, sikerül, nem ö, a soft landinget a tej, tejcsomag nem oldotta meg, nem biztosította, Éppen ezért ezt a kezdeményezést meg kell ragadni, azért, hogy mi magunk a kínálat kezelésével való, val kapcsolatban megfogalmazunk egy javaslatot, hiszen 2015-ben végleg megszűnnek a, a kvóták és a tej ár borzasztóan volatilis, borzasztóan bizonytalan, ezt pedig kezelni kell. Köszönöm. Köszönöm szépen, Schreier asszony. Köszönöm szépen. Ha megnézek Nicholson úrra, én tudom, hogy ez egy nagyon fontos kérdés, de jó lenne, hogyha lenne egy akcióterv, majd erről később fogunk beszélni, de először sürgősen azt kellene tudni, hogy honnan lesz erre pénz a holland volt miniszter éppen tegnap mondta azt, hogy ha a dolgok úgy mennek, ahogy mennek, akkor nagyon sok kis ö, ö, családi gazdaság fog egyszerűen csődbe menni. És ö, az egész gazdaság körülöttük. Tehát mindenképpen egy, egy akcióterv kellene, hogy a költségvetési aspektust kezelni tudjuk. Elnök, köszönöm szépen. Müller asszony következik. Sprechen ja heute über das Milchpaket. A tejcsomagról beszélünk ma is arról a lehetőségről, hogy hogyan lehet a termelőket valahogy csoportokba szervezni. Ebben a munkában Németországban eléggé előre haladtunk, és az a kérdés, hogy a többi tagállamban hogyan oldották meg ezt a kérdést, illetve hogy milyen támogató ö, munkát lehet adni a kollégáknak. Ugyanakkor a kifizetési áraknál nincsen nagy különbség Németországban, és éppen ezért a helyzet nem javul. Az egész ágazatot kell megvizsgálni, a tejtől egészen a végtermékig, és itt nagyon sok magasan fejlesztett terméket kell támogatni, ezek a különösen magas értékű ártak, árak és termékek. A bizottság azt mondja, hogy a csomag nem elegendő. Sok kis cég van, akik nem tudnak részt venni a piacon, és csak egy holisztikus megközelítéssel, gondolom én, tudunk itt tovább jutni, előbbre haladni. A piacot is fel kell dolgozni, a kapnak a piac kezelés, a piac felkészítés is feladata kell, hogy legyen. Csak így tudjuk a hátrányos helyzetű régiókat is helyzetbe hozni. A jelenlegi helyzet tehát nem tudjuk könnyen leírni, és a 2018-tól való és úgy gondolom, hogy nem tudja ez a jelentés azt sem leírni, hogy mit lehet 2018 után csinálni a piacon. 26,7 cent az átvételi ár, és az átvételi ár 14 eh, centig tud menni, és eh, a nagykereskedők pedig gyakran átvételi ár alatt veszik át a tejet. Köszönöm. Oui, la parole est à Madame Kosincs. Kosincs asszony kapja meg a Köszönöm szépen, és köszönöm Jim Nicholsonnak is a jelentést, a drámai helyzetet nagyon jól összefoglaltam. Úgy gondolom, hogy a helyzet nagyon súlyos. És azt kérem a bizottságtól, hogy a soft landinget, amelyet megígért, valóban biztosítsa is, hiszen drámaivá kezd válni a helyzet. De nem csak azokon a területeken, amelyeken um, a tejtermelés java történik, hanem főleg a hegyi területeken. Itt uh, az árcsökkenés még súlyosabb kihatással van. Nem olyan régen, főleg itt a szakbizottságban, Herbert Dorfman jelentésével foglalkoztunk, a, tejte, a hegyi területeken való tejtermelésről volt itt szó. És ezen a területen a bizottság még nem állt elő válaszsal, nem látunk ö, megoldást. A hegyi, terme, hegyi tejtermelők ö, semmilyen más lehetőséggel nem rendelkeznek, hogy más termelés fele lépjenek tovább, Müller asszony pedig említette, hogy az élelmiszerhálózatok arcátlanul árdömpengel és tisztességtelen gyakorlatokkal használják ki ezt a helyzetet. Vannak olyan diszkonterek, diszkont áruházak, akik 49 centér árulják a tej literjét a polcon. Ez pedig azért is veszélyes, mert a tej társadalmi értékét is aláaknázza. Ez nagyon fontos, hogy a bizottság az élelmiszer kereskedelem területén aktivizálódjon és valamilyen jogszabályokat készítsen elő. Köszönöm. Merci, monsieur Köszönöm, Loazó úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr a tejcsomag kifejezést használják, ezt abba kellene hagyni ugyanis csak egy csomagolást kínálnak nekünk, valójában egy olyan intézkedésről van szó, ami egyszerűen tönkreteszi az európai tejtermelőket. Nem veszik figyelembe a politikánknak a területi kihatásait. A kedvezményezett területeknek az aránya nagyon kicsi Franciaországban. A két harmad része a tejtermelőknek hátrányos helyzetű régiókban található, és valójában kis termelőkről van szó, családi vállalkozások, amelyek csak a kvóták segítségével tudnak túlélni. Az önök rekordja 1 milliárd euró veszteséget okoz, szemben a 22 milliárd euróval, amit az orosz embargó okoz hát az önök politikája a nagy gazdaságok koncentrálását segíti a kis családi vállalkozások hátrányára, amelyek hagyományos és helyi szinten, hagyományosan termelnek és helyi szinten. Kérdésem, hogy csak arra gondolkoznak, hogy nagy vállalatokat hozzanak létre, az ezer tehenes vállalkozásokat, üzeneket, amelyek multinacionálisok kezén vannak napjainkban. Köszönöm. Elnök Kuznyuk úri a szó. Elnézést, mondja az elnök, Bogovics úr következik. Köszönöm szépen. Jelenleg eh, elem, amit jelenleg elemzünk, annak a lényege eh, a június 13-a, június 13-án nagyon sok eh, virág virágzott, most pedig minden az elhalás útjára lép. Hat hónap telt el, és azóta a dolgok jelentősen megváltoztak. Amit júniusban leírtak, az már, már nem érvényes. Nagyon sok mindent tettek a közös agrárpolitika területén, és úgy tűnik, hogy minden dolog, ami a kvóták leépítésével volt kapcsolatos, ma már nem állja meg a helyét. Látnunk kell, hogy milyen a jelenlegi helyzet a tejágazatban. Az Európai Tejtanács tegnap megkeresett azok, akik tejet termelnek, és akik hegyvidéken, völgyekben élnek, és akik nagyon sok pénzt ruháztak be az új kvóták reményében, és egyszerűen nem tudják, hogy hogyan fogják visszafizetni a felvett hiteleiket. Úgy gondolják, hogy a ők azt remélték, hogy a kóta lebontása után többet termelhetnek majd. Azok a gazdálkodók, akik hátrányos helyzetű területeken élek, azt veszik fel, hogy egyáltalán hogy fogunk túlélni de hát mindenképpen meg kell kongatnunk a vészharangokat a tejágazatban. Úgy gondolom, hogy két-három éven belül veszíteni fogunk, nem lesz a hegyvidékeken tejtermelés, a fiatalok már nem fognak úgy dönteni, hogy aktívak maradnak ebben az ágazatban, mert nincs kilátása. És a az állatállomány sem tud igazodni ilyen gyorsan ehhez a helyzethez szemben más ágazatokkal. Tehát mindenképpen azt kérem önöktől, hogy hallgassanak az Európai Tejtanácsra, akik azt mondják, hogy finomabban kellene reagálni, folyamatosan kellene a termelést figyelemmel kísérni, mert az európai alapok nem fogják megmenteni az európai tejtermelőket. Köszönöm. Merci, merci à vous. La parole est à Madame Aguilera. Köszönöm, Aguilera asszony következik. Gracias, señor presidente. Todas las intervenciones. Köszönöm szépen, elnök úr. hallottuk a hozzászólásokat, és mindegyik eddigi hozzászólás a tej ágazatról szólt, de ha az Európai Bizottság anyagat nézzük, akkor gyakorlatilag azt látjuk, hogy az egészen mással foglalkozik. Azt mondja ki a júniusi határoz, a júniusi jelentés, hogy jelenleg kedvező a piac alakulása, és távon is jó fejlemények várhatóak. Tehát egyáltalán nem olyan képet vázol fel, mint amiről itt szó esett. Miről van szó? Ismételten arról, hogy a tej ágazat biztonságát jelenleg a kvóta rendszer adja meg. Mit is mond a tej csomag? Azt, hogy kötelező szerződéseket kössön a tejtermelő, és gyakorlatilag kilenc ország járt el úgy, ahogy azt a rendelet előírja. A javaslat pedig miről szól? arról, amitről már beszéltem. Itt pedig a volatilitásról esik szó a teremben, nevezetesen az áraknak a megugrásáról, ami persze létezik minden termék esetében, és ha a potákkal kivezetjük, akkor nyilvánvaló, hogy az áringatozások nagyobbak lehetnek termelési láncolat pedig nehezé teszi a termelőknek a tevékenységét. Arra van szükség, hogy különleges intézkedéseket hozzunk meg. Én is a magam részéről egyértelműen szeretnék foglalkozni, fogalmazni, meg kell pontosan határozni, hogy mit is nevezünk hátrányos helyzetű régiónak. Nem homogén dologról van szó, világos kritériumokkal kell, hogy felállítsunk következeteseket az egész Európai Unió javára. Köszönöm szépen. Merci, merci, Clara. Köszönöm szépen, Clara. Ribero asszony a szó. Köszönöm, mais uma vez falamos sobre as medidas do chamado pacote de leite e penso que é consensual entre todos que estas são. Köszönöm szépen, elnök úr. Ismételten a tejcsomag van napirenden. Nagyon fontos, hogy lássuk, hogy az orosz embargó milyen drámai hatással van erre az ágazatra. Az Európai Unió egyszerűen nem tud már elővigyázatosan intézkedni, hiszen a bizottság lehetőségei csökkennek. Ez volt az első teszt, hogy a jövőben hogyan lehet a különböző válságokat kezelni. Vannak különböző termelői szervezetek, és az átlagár 10 centtel alacsonyabb már most az átvételi ár, mint a termelési ár. Az Azori szigetekről jövök. Ez egy olyan régió, amely ultraperifér régiónak tekinthető számunkra, a mi gazdaságunk számára, mi több a környezet és a társadalom egésze számára a tej ágazat borzasztó fontos szerepet játszik. Az embargó pedig súlyos kihatással van. Jól látjuk, hogy mivel jár, hogyha a kvótákat feladják. Az elmúlt két hétben két centtel csökkent az ár, és januártól még rosszabb lesz a helyzet az európai termelőket meg kell védenünk. Az Európai Unió nem képes a piaci volatilitást, a piaci bizonytalanságot kezelni. Márpedig csak ennek kezelésével tudunk kiegyensúlyozott piaci helyzetet teremteni, és egy extrém szélsőséges koncentrációt megelőzni. A tejcsomagnak nincsen kihatása és nem helyettesíti ez a kvóták rendszerét, ezért további intézkedésekre van szükség, amelyek korlátozzák a helyzetet, illetve megoldják a problémát, illetve a jelenlegi problémák nem elegendőek. Köszönöm szépen, Dorfman képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Az a jelentés, amelyről beszélünk, ebben a bizottság azt mondja, hogy a bizottság jónak tekinti a tejpiacot. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy meglehetősen furcsa a bizottság véleménye, hiszen a piaci szereplőkkel beszélve, főleg, hogyha látjuk, hogy a hátrányos helyzetű területeken mi történik Európában, ott azt ott azt látjuk, hogy a helyzet egyre drámaibb. Más véleményem van, mint a bizottságnak. Úgy gondolom, hogy a problémát nem tudjuk megoldani akkor is, hogyha az intervenciós árat növeljük, hiszen ezzel a még magasabb termelési mennyiséget ösztönözzük, hogyha 25-30 centes ár irányába lépünk el. Ez ösztönözni fogja a termelőket arra, hogy még többet termeljenek és végezetül az egész struktúrát ez nem fogja javítani. Én jelentéstevője voltam az elmúlt ciklusban, Elizabeth Köztinger említette is a hátrányos helyzetű területen termelő tejtermelők jelentésnek. Itt a jelentésben hegyi és hátrányos helyzetű területekről van szó. Úgy gondolom, hogy helyes volna a bizottságot figyelmét még egyszer felhívni arra, hogy a kvóta kivezetése után a hegyi térségekben komoly problémák jelentkezhetnek, ezért szükség van arra, hogy rövid távon intézkedéseket alkalmazzon a bizottság, ha meg akarjuk előzni, hogy súlyos problémákba kerüljenek ezek a mezőgazdasági egységek. Bové. Köszönöm szépen, Bové úr a szó. Elnök úr, úgy vélem, hogy fontos, hogy a globális számokkal is foglalkozunk. 2014-ben a termelés növekedése 5%-os lesz az Unió, 5 vagy 6%-os lesz az Unióban. Ami azt jelenti, hogy 5, 7 millióval több termékkel szembesülünk, amelyeket nem fognak átalakítani sajtá vagy más nagy teljesítményű, nagy hozzáadott értékű terméké, hanem mindössze tej, por keretkezik belőle a világpiac javára. Egy. Kettő. Új-Zélandon 10 os a termelés növekedése. Az Egyesült Államokban szintén növekedik a termelés 2 százalékkal. Ez azt eredményezi, hogy a föld bolygónk növeli a termelését az Unió, az Egyesült Államok, az Új-Zéland is 17-18 százalékkal mínusz egy plusz egy százalékos a kilengése a piacnak. Hogyan lehet ezt a termelési volument felhasználni, feldolgozni, hogyha nem csökkentjük az árakat? Felelőtlen az Európai Bizottságnak a politikája. A szabályozás minden formáját lerombolta az Európai Bizottság, és olyan mértékben csökken majd 2015 tavaszán az ára, amely ami lehetetlen helyzetbe hozza a termelőket. Felelőtlen az Európai Unió. Hagyja, hogy elszaladjon a termelés. És ott van Írország az első között. 50%-kal tervezi ez az ország, hogy megnöveli a termelését. Teljesen abszurd rendszerben élünk és jelezném azon kollégáknak, akik nem voltak tagja az Európai Unió a parlamentnek a korábbi ciklusban és az Agri Szakbizottságban, ugye a kvóták kivezetéssel kapcsolatosan egy javaslat született az egységes kapszak keretében, és az volt ennek a célja, hogy önkéntes párpotlással járó megoldás alakuljon ki, és minden gazda támogatta ezt a megoldást. Minden képviselő támogatta ezt. Úgy gondolom, hogy arra van szükség, hogy az Agri Szakbizottság határozottan lépjen fel az Európai Bizottsággal szemben, amely, bizottság, mármint amely Európai Bizottság felelőtlenül áll hozzá a kérdésekhez a termelők szemben. Elnök, Szentre asszonyi a szó. Obrigada, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is a bizottságot szeretném felszólítani, hogy tartsa tiszteletbe a tejtermelőket. Egész egyszerűen a bizottság tervezetei nem felelnek meg a jelen helyzetnek. A tejcsomag azt mutatja meg, hogy a helyzet fenntarthatatlan, a szerződések nem garantálják az árat, amely biztosítaná a termelők megélhetését. A helyzet nagyon drámai. Egyre több tejüzem megy tönkre az Európai Unióban, éppen ezért úgy gondolom, hogy vissza kell térnünk a működő rendszerhez. Hatékony mechanizmust kell kialakítani, azért, hogy az egész Európai Unióban szabályozok a termelést. Köszönöm. Merci, Madame Önös. Köszönöm szépen, Hános asszony. Ich möchte auch von meiner Seite mal betonen, dass ich der Magam részéről is meg szeretném erősíteni, hogy a tejpiac drámai helyzetben van. És el kell mondani a bizottságnak, hogy nem tehet úgy, mintha nem lenne ezzel tisztában. Tisztában kell lenni, ezzel tekintsenek tisztelt bizottsági munkatársak az újságokba. Elegendő az újságot kinyitni, hogy megítéljék, hogy hogy néz ki a tejágazat. Németországban megtapasztaljuk ezt, és a jövő még drámaibb, ugyanis az, hogy a cégek egymást kannibalizálják. Az egyik cég tovább akar talpomban maradni, mint a szomszéd cég, hanem az, és a kérdés az nem az, hogy ki hagyja abba, hanem ki mikor hagyja abba. Gyakran azt gondolják, hogy a szomszéd bezár, akkor a saját termelési esélyém nőnek, tehát a versengés, az ellenségesség nő, a mezőgazdálkodónak a szomszédja vált a legnagyobb ellenségévé. Ez tarthatatlan. Békétlenség uralkodik a vidéken. Egyes kollégáimnak ellent szeretnék mondani, nem csak a hátrányos helyzetű területek problémájával állunk szemben, hanem az egész termelési lánc problémájával állunk szemben, amely termelési ágazat hosszú távon termelési, előállítási ár alatt kellene, hogy eladja a termékét. Ez lehetetlen se a kólás konzervet nem tudjuk termelési ára alatt, bekerülési ára alatt előállítani hosszú távon, sem a tejet, sem semmilyen más terméket. Tönkre tesszük a piacot. Azt gondolom, hogy a bizottság, eljött az idő, hogy a bizottság szembenézzen a tényekkel és cselekedjen. Köszönöm szépen, Röttling úr, Ja, ich frage mich bei dieser Diskussion, wo sind eigentlich diejenigen Kolleginnen und Kollegen, die immer gesagt kérdezem, hogy hol van ebben a vitában az a sok kollega, akik mindig azt hangoztatták, hogy amikor kivezetjük a kvótékat, akkor majd az exportpiacot megnyerjük, a gazdaság termelékenyebb lesz. Ezek a kollégák ma csendben vannak, nem hallom őket. Azt látjuk, hogy a kvóta kivezetésével súlyos hibát követtünk el. Kedves James Nicholson, azt vártam volna, hogy a jelentés végén az előadó azt mondja, hogy intézkedéseket kell foganatosítani, hogy a piacot újra szabályozzuk. Drámai a helyzet, nem kell ezt megismételnem, a kollégák beszéltek erről, de attól félek, hogy végezetül ismét az export, export támogatást vezetjük be, olyan intervenciós árakat vezetünk be, ezzel a mennyiségi kérdés azonban nincs megoldva. Márpedig a mennyiségi kérdést kell megoldani látjuk, hogy a 150-300 tehenet tartó cégek már ott várnak, a startvonalon állnak. Azt gondoltuk persze, hogy a világpiac megváltozik, de Kína furcsa módon évek óta valóban kevesebb eh, piac, tejet eh, fogyaszt, az orosz embargó pedig súlyosá tette a helyzetet. Kérdezem például, hogy a piaci megfigyelőhely lehetőségét miért nem használjuk ki. Azt mondtuk, arra tettünk javaslatot, hogy a piaci megfigyelőhely eh, az obszervatórium szerepét szabályozó szerepé kell tenni. Miért nem tesszük ezt meg? Michel Danton már felvetette, hogy a kap tárgyalásokba is fel kell vetni a tej ágazat eh, válságát, eh, nem elegendő, hogy itt csak panaszkodjunk, hanem válaszokat kell találnunk. Nem a bizottságtól várom a válaszokat, csalódott voltam, amikor azt mondták, hogy rendben van, hogy kivezetjük a tej kvótákat. A bizottság egyszerűen nem fogja ezt felismerni, nem fogja megoldani a helyzetet, nekünk kell valamilyen megoldást megfogalmaznunk, és ezt kell végrehajtani. Köszönöm. Merci, monsieur. Euh, euh, la parole est à monsieur. Köszönöm szépen Haszleng úrnak, Röpe úr a szó. Ačiū pirmininkė. Esu naujas parlamento narys, todėl nežinau tų motyvų. szépen. nem tudom, hogy milyen indokok vezettek ehhez a döntéshez, hogy egyáltalán a kvóta rendszert megszüntessék, de nem első alkalommal halljuk ezeket az aggodalmas szavakat, és ez nem jó dolog. Egyetértek azon véleményekkel, amelyek azt mondják, hogy az időszak, amikor ezt a javaslatot felvázolták, és a mai helyzet teljesen eltér egymástól. Úgy gondolom, hogy nagyon sötét következményei lesznek ennek, hogyha végrehajtják ezt a döntést, és ezért felelősek vagyunk. Tehát vagy fel kellene függeszteni a kvóta kivezetési rendszert, mert e, ebből nagyon nagy baj lesz, vagy pedig ha folytatjuk, akkor megfelelő döntéseket is kell hozni. Ezeknek az egyike lenne az, hogy egy fizetési láncot kellene létrehozni. Mindenképpen itt az ideje, hogy megvizsgáljuk, hogy a csak az alapárnak a bevezetését. Az Egyesült Államokban és másod is ilyesmit alkalmaznak. Hogyha mi nem teszünk semmit, akkor az emberek azt kérdezik, hogy mi lesz a következő lépés. Az orosz embargó azt jelenti, hogy a termelők már egyáltalán nem tudják, hogy mit termeljenek, és azt kérdezik, hogy mi lesz velük, hogyha a rendszer lebontásra kerül. Tudjuk, hogy egyes országok egy nap alatt elveszítették az összes exportpiacukat, és ez okozta többek között a tejárak esését is. A termelés az pedig termelési ár, az értékesítés termelési ár alatt történik. Ez a tej nem egy olyan dolog, amit el lehet tárolni, hogy megvárjuk, amíg a tejárak visszaállnak az elfogadható szintre. Tehát ez így nem fenntartható. Sőt, ami még ennél rosszabb, hogy nincsen védelmi mechanizmusunk az Európai Unióban. Szerintem ezt mindenképpen fel kellene építeni. Köszönöm. Merci, merci. Je vous propose donc à ce stade... Köszönöm. Javaslom, hogy most zárjuk le a hozzászólók listáját, mm, és adjuk meg a szót Donano úrnak, majd pedig Smith úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, a jelentés készítője Nicholson úr nagyon jól tette, hogy emlékeztetett arra, hogy megint előre láthatatlan és illékony a piac. Viszont sajnos, amikor meg, öt évvel ezelőtt megszüntették a tejkótákat, akkor voltak, akik felhívták a figyelmet a dereguláció veszélyeire. Ma pedig ott vagyunk, falhoz állítottak bennünket. Egyrészt csökken a fogyasztás, többek között a kínai fogyasztás, és Új-Zélandban és az Egyesült Államokban is nő a termelés. Ennek nagyon nagy hatása van, ugye olló hatás érvényesül, és ennek mindenképpen az a következménye, hogy a tej ára csökken. Én úgy gondolom, hogy a bizottságnak végre figyelembe kell vennie, hogy milyen helyzet alakult ki, és a lehető legjobb megoldásokat találja meg. Nem akarok nagyon ragaszkodni ahhoz, amit mondtam, de például ennek kihatása kellene, hogy legyen a tehén tartásra is. Ugye a tehén is egy alterméke, mellékterméke a tejnek, tehát hogyha nem termelnek tejet, akkor a tehenet felhasználják, mert hús lesz belőle. Tehát ez azt jelenti, hogy a húspiacot is elfolytjuk, tehát egy kettős jelenség van egyrészt a tejjel, de a hús területen is túltermelés lehet. Tehát jó lenne, hogyha a bizottság megmondaná, hogy előirányzott-e valamit annak érdekében, hogy a húsnál ne legyen hasonló helyzet, illetve gondol-e arra, hogy visszaállítson bizonyos mechanizmusokat, egyes kollégák világosan elmondták, hogy egyértelműen kell, vissza kell tenni a szabályozási mechanizmusokat. Köszönöm, Smith úr következik. President, uh, thank you. Elnök úr, köszönöm szépen, furcsa helyzetben vagyok, hiszen 2007-ban voltam a tisztelt háztagja, és emlékszem az első uh, Nikozon jelentésre, és Marian ból volt még a biztos, úgy tűnik, hogy eh, ez egy új ügy, de nem új ügy ez, mondhatom én, rendszeresen foglalkoztunk ezzel a kérdéssel. Amikor Jimmet először megválasztották, már akkor is egy probléma volt a tej. El kell fogadnunk ezt a tényt, hogy strukturális problémával állunk szemben, amelyel az európai tejtermelő ágazat szembenéz. És ezt a gazdáknak is el kell fogadniuk. Egy sor probléma merült itt fel. Beszélünk az orosz embargóról, de öt év alatt más problémák is jelentkeznek, majd egy struktúrális problémával állunk szemben. Túl kapacitással rendelkezünk több tagállamban, akik nem segítik a helyzet megoldását. Ugyanakkor az is egy probléma, hogy a termelőkre rá kényszerítik az árat, és a szomszédaikkal, a kollégáikkal áldáz versenyben vannak a helyet, hogy partnerként tekintenének egymásra. Azt gondolom, hogy a bizottságnak a ellátási vertikum, az ellátási lánc kérdését kellene szabályoznia, és úgy gondolom, hogy a kapreform második pillérében re nagyobb hangsúlyt kell fektetni annak érdekében, hogy a gazdálkodók egymással szövetkezve érvényesítsék az akaratokat az ellátási láncban, máskülönben újton újra fel fogja ütni a fejét ez a probléma, pedig nem új problémával állunk szemben. Merci. La parole est à Köszönöm szépen, Egnyi úr következik. Thank you. In summer... Köszönöm szépen, elnök úr. Össze foglalva a tejcsomag jelentős kihatással nem élt, hanem csak a meglévő ipari feltételeket erősítette meg, és arra, az arra voló vonatkozó ösztönzést, hogy a termelők szövetkezzenek, nem ö, szívlelték meg. A diverzitás fontosabbnak tűnt, mint a hatékonyság, és ilyen módon a tejipar egyre inkább érvényesítette akaratát, illetve a nagy vállalatok a termelőkkel szemben. Fontos, hogy a helyi szinten adják a hozzáadott értéket, és olyan termékeket állítsanak elő, amelyek piacképesek. Nézzük meg, mit kell tenni az Egyesült Királyságban. A versenybizottság akadályozza meg, a versenybiztos akadályozza meg, hogy a szövetkezetek elég nagy léptékök legyenek, hogy érvényesítsék az akaratukat. Hát ez elfogadhatatlan. Tudom, hogy a zöld lobby nem örül annak, amit mondani fogok, de az futurek, a határidős ügyletek piaca nagyon hasznos lehet. Tudom, a folyékony tejjel, tehát a tejjel nem lehet ezt megoldani, de a tejporral igen működött ez a gabona területén, igenis szükség van a spekulációra, szükség van arra, hogy a futurek, a határidős ügyletek piacát ráengedjük a tejpiacra is. Ami pedig a szabályozási terheket illeti, a, teljesen abszolút szabályokat kényszerítenek rá a termelőkre. Az EU energiapolitika olyan gazdága, hogy az energia a tej előállítók számára is megengedhetetlen áru lesz. Tudom, hogy be kell fejeznem, pedig higgyel, elnök úr, hogy még sok mondandóm volna. Köszönöm. Damte úr, szó. Köszönöm szépen, elnök úr. már az előző ciklusban is rá számtalan óra számot szenteltünk a tej kérdésnek, és valóban időigényes témáról van szó egy sor javaslatot fogalmaztunk meg a KPSZ-el, a közös piacszervezéssel kapcsolatosan, és emlékeztetnék arra, hogy az Agri szakbizottság valamennyi tagja ö, nem, támogat, nem mindegyik tagja támogatta a javaslatunkat, attól függően, hogy milyen országból származott, és a tanács, illetve egy sor kormány ellenezte a javasolt intézkedéseinket arra van szükség, hogy valamennyi kormány, többek között azon kormányok, amelyek nem fogadták el, hogy a KPS konkrét akciókat irányozzon elő, válság esetében. Nos, tehát ezek a kormányok is most felelősen lépjenek fel, és olyan eszközöket állítsanak fel, amelyeket aktiválni lehet. Emlékeztetnék arra, hogy súlyos válság esetében, és most itt tartunk a termékek esetében, javaslatot tett arra, hogy új intervenciókkal állhasson elő javaslatformájában az Európai Bizottság. Na most meg kell állapítanunk az a tej csomaggal kapcsolatosan, hogy a javaslatok tekintetében fantázia hiányától szenved az Európai Bizottság. Semmiféle gondolatokat nem fogalmaztak meg, semmiféle munkacsoporti üléseket nem tartottak, és hadd emlékeztesek arra is, hogy az ágazatban is egy sor felelős van egy soran vagyunk itt ebben a teremben, akik részt vettünk azon konferencián, amelyet az előző, akár biztos szervezett a tej témában. És emlékszünk arra a kampányra is, amelyet egy sor termelő, illetve ipar ágazati képviselő indított el, és kiderült az, hogy a piacnak bizonyos szereplői azt mondják, hogy nincs válságkezelő eszközre szükség. És egy sor állás ö, foglalás született a korábbiakban, most pedig azzal szembesülünk, hogy milyen következményeket hozott a válság ebben az ágazatban. A tejcsomagban ugye szerepeltek olyan javaslatok is, amelyekben előirányozták azt, hogy a tagállamok különböző eszközöket dolgozzanak ki azért, hogy a válságot kezelni tudják, kik fogalmazták meg ezt, megfogalmazták-e egyáltalán ezek? Nagyon kevesen. Nem akarok itt mostan ö, sírni a témában, de gyakorlatilag az történt, hogy egy sor telmerülő lemondtak ö, akkor, amikor ezeket a különböző eszközöket nem dolgozták ki, és az az ígér, beígért ö, bene, ö, profit nem valósult meg, amiről szó esett. Köszönöm szépen, mondja az elnök, Caputo ére szó. Grazie, grazie Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon sok mindent már elmondtak a kollégák, de egy valamit ki szeretnék hangsúlyozni a tekintetben, hogy az Európai Unió képes-e a roppant volatilis piacot szabályozni, illetve hogy milyen strukturális intézkedésekre van szüksége a tejkvóta kivezetése után azt kell, hogy mondjam, hogy az Európai Bizottság túl jó szándéka volt, és nem kellőképpen értékelte a tej hatás negatív kihatásait, illetve a negatív helyzetet. Ezen felül pedig az Európai Bizottság azt mondja, hogy javítani lehet a helyzetet, de valójában nem tesz semmit, már pedig a tej ágazat alapvető jelentőségű és ennek komoly szociális kihatása is van. Sok előttem szóló kollega is szólt, és velük egyetértek abban, hogy fel kell szólítani a bizottságot, hogy minél gyorsabban foganatosítson intézkedéseket, mert máskülönben tönkre megy a teljes tejágazat. Merci, Madame Cagnette. Köszönöm, Cagnette asszony következik.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 Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon fontos, hogy biztosítsuk az árstabilitást annak érdekében, hogy megfelelő bevétellel, jövedelemmel rendelkezzenek a gazdaságok és a túltermelési és a válság időszakokban is. Az eredeti jelentés, amit Nikolson kollégán készített a tejcsomagról, megoldást kellene, hogy adjon a mechanizmusokra és az intézkedésekre, amik tényleges segítséget jelentenének a gazdálkodóknak, különösen akkor, akkor, amikor ilyen súlyosan helyzetben vannak. És ehhez Európai Uniós politikai döntések is szükségesek. A jelenlegi e, e, válság akár a tej, akár a hús, akár a növénytermesztési ágazatban mutatkozik az orosz e, intézkedések miatt. Nagyon jól mutatja, hogy milyen intézkedésekre, kompenzációkra van szükség. A jelenlegi piac irányítási intézkedések elégtelenek, és most azt látjuk, hogy a hagyomány hagyományos piacirányítási eszközök, mint a magáraktározás és egyebek nem szolgálják ezt a konkrét célt. Az európai gazdálkodóknak a helyzete egyre romlik, és naponta romlik, különösen a balti és a finn termelők esetében és vannak, nagyon sokan vannak közülük, akik egyszerűen csődbe mennek. Tegnap írtam egy levelet Juncker elnök úrnak és Hogan biztos úrnak, hogy valamint a költségvetési elnöknek is, hogy egy jó megoldást keressünk, és sürgősen foglalkozunk ezekkel a kérdésekkel. Valamennyien tudják, hogy az Európai Bizottság a közelmúltban úgy döntött, hogy kilépe ebből, a, és ez 400 milliót jelenti, és más e, politikai célokra kívánják ezt az összeget fordítani. Egyetértünk abba, hogy pénzügyileg foglalkozni kell ezen e, kérdésekkel, ugyanakkor azzal nem értünk egyet, hogy ez a mezőgazdasági e, válság alapokból kell, hogy ezt felhozzuk, mert ezt tulajdonképpen az orosz bankok okozták az élelmiszeripar megakadályozásával. Elnök, köszönöm szépen, Buda úr következik. Cu toții constatăm că problema laptelui este una complexă valamennyien tapasztaljuk, hogy a tej kérdés egy bonyolult, komplex kérdés. A bizottságnak is értenie kell, hogy ez az ágazat nehéz helyzetben van. A tejtermelő tehén az nem olyan, hogy betesszük egy raktárba, és amikor majd szükség lesz a tejre, akkor kihozzuk onnan és használjuk. De hát itt végre abba kellene hagyni a költségvetési csökkentéseket ezen ágazat vonatkozásában. Mivel ilyen lehetőségeink vannak? Szerint Szerintem a bizottságnak további erőfeszítéseket kellene tenni annak érdekében, hogy külső piacokat találjon, és hogy az európai tejet el tudjuk adni. Továbbá úgy gondolom, hogy a bizottságnak megoldásokat, pénzügyi megoldásokat kellene találnia azra, hogy egyes tejtermelő gazdaságok átállhassanak a hústermelésre ott, ahol vegyes gazdaságok vannak, ahol tejet és húst is termelnek. Nem látom például, hogy miért kell Argentinából marhahúst importálnunk, miközben itt az Európai Unióban is meg tudjuk ezt termelni. Köszönöm elnök, köszönöm szépen, Jahuri szó. Äh, köszönöm szépen, tudjuk, hogy összeomlott a tejár, és azt is tudjuk, hogy valamit tenni kell ebben az előttem szólóknak igazuk van, de tisztességes vitát tartok szükségesnek, hiszem meg kell állapítanunk, hogy nem kevés krízis sújtotta a tejágazatot, és ez ekkor még fennállt a kvóta. Miért jött létre a krízis? Azért, mert a kvóta, mint mennyiségi szabályozási eszköz nem működött a kvótával, mindig engedélyeztük, hogy többet termeljünk, mint amire szükség volt. Hiányzott a politikai szándék. Így a kvóta gyakran negatív ösztönzőt adott. Tudtuk, hogy politikai oknál fogva a kvótát nem tudjuk csökkenteni, a termelők meg addig termeltek, még ki nem töltötték a kvótát. Hogyha valaki úgy gondolja, hogy a kvótával kitérőt teszek. Ma még létezik a kvóta. Mai helyzet, tehát a kvótával együtt jött létre, ezt tisztesség okán el kell mondanom, zárójel bezárva, tehát nem gondolom, hogyha kivezetjük a kvótát, akkor a napnyugat alkonya jön el holnap. Több észrevételem van. A tejtermelőknek több vállalkozói szellemet kell, erre kell őket ösztönözni. Sajnálom, hogy rengeteg vita folyt erről, rengeteg ösztönzőt biztosítunk. Az én régiómban is sok vita volt arról, hogy egy rugalmas, meg egy fix árat alkalmazzunk. Ez az összes vita nem hozott eredményt. Kérem tehát a bizottságot, hogy arra ösztönözze a tejtermelőket, hogy igaz is, igenis vállalkozóként gondolkodjanak, és persze szövetkezzenek. Másodszorban a második pilléről. Úgy gondolom, hogy az agrárpolitikában az második pillért egyre jobban kell alkalmaznunk azért, hogy többek között a tejgazdákat is segítsük. Nem csak a hátrányos helyzetben lévőket rendelkezésre áll a pénz, rugalmasabbnak kell lenni. Harmadsorban, és veszőparipámra szállok hirtelen, a tej, az iskola tej programról sem szabad megfeledkezni. Köszönöm szépen. Merci. Madame Dot, vous avez... Köszönöm szépen, Dott asszony a szó. Thank you, uh, Mr. President. I'm glad... Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, elnök úr, örülök, hogy ez a kérdés napirendre kerül. Amikor először szeptemberben felvetettem ezt a kérdést, nem volt nagy reakció itt a szakbizottságban, és azóta folyamatosan lefele menő spirálban van a tejár, az átvételi ár. A gazdák realisták, el tudják fogadni, hogyha piac változik, de azt nem tudják elfogadni, hogy folyamatosan csökken hosszú időn keresztül az ár, és ez előbb-utóbb valóban a, a gazdaságok fenntarthatóságát veszélyezteti nőtt a világ termelése, nem nőtt ennyire a kereslet, jött az orosz krízis, ezt mind elfogadom, és egyetértek jár kollégával, hogy még léteznek a kvóták, mégis próta, probléma van, de biztos vagyok benne, hogy jövő tavasszal, amikor végleg megszűnök a kvóták, még volatilisabb lesz a piac. A szakbizottságnak és a bizottságnak is fel kell lépnie. Örülök, hogy a tejágazat képviselője itt van körünkben, és azt szeretném kérni, hogy mondja el nekünk, hogy hogyan látja a piaci helyzetet 2015 után. És továbbra is úgy gondolja, hogy fenn marad-e az ár a volatilitás. Kérdezem, hogy a bizottság, kérem, hogy a bizottság azt is mondja el, hogy tervezi-e az intézkedések bevezetését? Igen, többek között az exporttámogatást is. A mi szakbizottságunknak kellene az európai vitát vezetnie, és legalábbis el kell gondolkoznunk a kvóta kivizetésről is. Az Észak-Írországban új piacokat nyertünk meg például Japánban. Oroszországban a quo a télalom előtt új piacot találtunk, igenis innovatívak voltunk a piacok megteremtésében, de ahogy Bové, úr mondja, hogyha jövő tavasztól a szomszédainktól egyre több tej árad majd a mi piacra, akkor ez tönkretenné az én választókerületemben és máshol is a tej ágazatot. Ezek igazi emberek, igazi ö, gazdálkodók, akikre ilyen drámai hatással lesz ez. Köszönöm szépen, Buket Vikacki jövőre szó. Przewodniczący, no podstawowym problemem są e, dla... Köszönöm szépen, elnök úr. Az alapvető probléma a gazdálkodók számára a, abban rejlik, hogy túllépik a kvótákat. Illetve a, a bizottsági szankciók jelentik az alapvető problémát. Kérem a bizottságot, hogy ö, csökkentsék a szankciókat, hogyha valaki túllépi a kvótát. Az orosz embargó drámai helyzetet alakított ki a piacon, nagyon nagy nyomás nehezedik a termelőkre, és nagyon kevés támogatást kapnak. Legalább ebben a helyzetben kérem én a bizottságot, csökkentsék a szankciót, hogyha valaki túllépi a kvótát, miközben a kvóta túllépése semmilyen kárt nem okoztak a gazdálkodók, hiszen az összmennyiséget az Európai Unióban nem lépik túl. Ez alapján kérem tehát még egyszer a bizottságot, felszólítom a bizottságot, hogy vessenek véget a szankciós politikának, hanem a tejtermelés Európa nagy részében össze fog omlani, főleg keleten, de Finnországban is és a balti országokban is, de Lengyelországban is nagyon drámai, nagyon súlyos, nagyon nehéz a helyzet. Meg kell védenünk a tejtermelőket, a gazdálkodókat, meg kell akadályoznunk, hogy megbüntessük őket. Az orosz embargó épp elég problémát okoz számunkra. Merci. La parole est à Madame Azekam. Köszönöm szépen, Azekam asszony a szó. Dank u wel, voorzitter. Um, Voorzitter, de situatie in de zuivelsector... Tisztelt elnök úr, az tejágazatnak a helyzete mindenképpen aggodalomra ad okot. És nem megfelelően foglalkozunk ezzel a kérdéssel. Hollandiában, hogyha megnézzük a jövőt, akkor már láthatjuk, hogy milyen lesz az európai ágazat helyzete is. Nagyon sok gazdaság várta, hogy a kvótákat megszüntessék, és ennek megfelelően növelték az állatlészszámot, és növekszik a tejtermelés. Ez volt a jövőkép. A gazdaságok Hollandiában duplájára nőttek azt látjuk, hogy egyre több gazdaság van, ahol több ezer tehén van. A kollégám itt azt mondja, hogy ez nem egészen így van, de hát erről vannak adataink. Ezek az, ezeket az állatokat, ugye nagyon fiatal koruktól kezdve naponta fejik, és mindenképpen még hogyha növekszik is az igény a tejre, ezzel együtt tudjuk, hogy a fogyasztás nem annyira egészséges, mint ahogy ezt eredetileg gondoltuk. Különböző klímaproblémákat is jelent az ágazat, és a környezetre is negatív hatásai vannak. Tehát, eh, ahogy ne csak a eh, hátrányos helyzeteket, eh, területeket segítsük. Itt egy számos kérdés vetődik fel, többek között ezek a megatermelőkkel, hogyha most a helyi gazdaságokat akarjuk segíteni, akik tisztességesen termelnek. Elnök, köszönöm szépen. Thank you, Chairman, and my apologies to Mr. Nicholson. Köszönöm, elnök úr, és elnézést kérek Nicholson úrtól én úgy gondolom, hogy mindenképpen egy kritikus jelentésről van szó. Az Európai Parlament az e, tejiparág és piac jövőjével foglalkozik, és nagyon e, sokat mondanak az utolsó mondatok, amik azt mondják, hogy a jelenleg jók a kilátások középtávon is kedvezőek, és lehet, hogy további ár ingadozások várhatóak. Ez szerintem mindent elmond. Ezek az úgynevezett nagyfokú ár illékonyság epizódok nagyon jól mutatják, hogy a, ilyen időszakokban a gazdálkodók és különösen a kis és közepes termelők egyszerűen kiszorulnak a piacról. A tejpiaci megfigyelő központnak kellene, hogy korai jelzéseket tudjon küldeni a bizottságnak, és amikor árváltozási időszakok következnek, akkor erről intézkedik. De szerint nem vagyok meggyőződve arról, hogy a jelenleg meglévő intézkedések elegendőek, és megfelelő támogatást nyújtanak ahhoz, hogy a gazdálkodók védettek legyenek és abban sem vagyok biztos, hogy a Nikolson úr által javasolt intézkedések elegendőek a kis és közepes gazdálkodókat szükséges ugyan támogatni, de fontos lenne, hogy a, meg, a javasolt intézkedések a szövetkezeti modelleket segítse, vigye, ami nagyon sok tagállamban vannak ezek. Nagyon jól bizonyították, hogy jól tudják az ágazatot kezelni. Köszönöm szépen, Svémet asszony úr. Köszönöm szépen. Először is szeretném ö, támogatni Jár úrnak a, által elmondottakat, hogy a tejkvóták megoldást jelenthetnének, az árak kevésbé lennének illékonyak, de 2008-ban nagyon alacsony árak voltak, a kvóták ellenére, és egy mindenképpen olyan piacról van szükség, ahol nagyok az árváltozások. Nem hiszem, hogy a, meg, a megoldás az lenne, hogy visszaállítanánk a kvótákat. Ez csak a probléma halogatását jelenteni. És itt az a kérdés, hogy hogyan tudnánk az ágazatot versenyképessé tenni világpiaci szinten. Szerintem több vállalkozó szellem kellene, olyan zöldítési intézkedések is voltak. Tehát nem elegendő csak a kvótákkal foglalkozni, és csak az árakat növelni. Más intézkedésekre is szükség lenne. Merci, merci. Monsieur... Köszönöm szépen. Kurte urat hallgassuk meg az Európai Bizottság nevében. Ugye jeleztük azt, hogy mennyire fontos témáról van szó, és mennyire hogy témáról van szó, ezt elmondták számosan a hozzászólók közül. Valóban összetett a tejpiacnak a kérdése, ugyanakkor a valóság meg egyértelműen látszik, és hallottuk a vita során azokat a kérdéseket, amelyek még szélesebb környezetbe illesztik ezt a problematikát. Tehát milyen fajta mezőgazdaságot tartunk kívánatosnak az Unióban. Nikolson úrnak a saját kezdeményezés jelentése jelentős lesz, figyelembe véve, hogy mennyire igetőek ezek a feszültségek. Teljesen jogos, hogy felvesszük a kérdést mindannyian, nevezetesen, hogy az új Európai Bizottság biztosa, hogyan fogja kezelni ezeket a kérdéseket. Ha romlik a helyzet, akkor szükségesek tartja-e azt, hogy újabb eszközökkel rendelkezünk. Nos, kevés idő áll a rendelkezésünkre, egy tíz percnyi, azért, hogy az Európai Bizottság képviselője válaszoljon a felmerült kérdésekre, és átláthassuk azt, hogy hogyan is közelítik meg ezt a kérdéskört, mégpedig releváns megoldásokat. Utána pedig Nicholson úrnak adjuk meg a szót, hogy lezárja a vitát. Köszönöm szépen. Oui, merci, monsieur le président, et merci pour vos... Igen, köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen a meghívást, és köszönetet mondanék az Agri Szakbizottság valamennyi tagjának, és elsősorban Nikolson úrnak azért a figyelmet, figyelmért, amelyet szentelt, illetve szentelnek a tisztelt képviselők erre a kérdéskörre, amely valóban rendkívül jelentős. Andi úr, az a kérdés, amelyet ön fentett, feltett az imént egy olyan kérdés, amelyre igazából nem hinném, hogy én lennék az illetékes, hogy válaszoljak, annál is inkább, hogy még nem volt lehetőségem arra, hogy az új biztos úrral erről beszéljünk. Nyilván időre van szükség, hogy végig gondoljuk mindezt, miközben tesze az idő sürgeti is ugyanakkor nyilvánvalóan majd egy nagy eszmet cserére kerül sor egy témában, ebben a szakbizottságban, és mindent megteszünk azért, hogy erre a lehető gyorsabban sort keríthessünk, azért, hogy átvitassuk ezen kérdéseket az Agri Szakbizottság tagjaival. Először is azzal kezdem, hogy nagyon kíváncsian várjuk, hogy Nikolzon úrral és az egész szakbizottsággal az elkövetkező hónapokban megvitassuk ezt a kérdést, és a nagyvonalúan rendelkezésemre álló időben négy fejezet alatt szeretném taglalni ezt a kérdést. Remélem, hogy ezt megtéve mindenki kérdésére sikerül választ adnom. Először is a teljelentés. Ez júniusi. Június 13-i. Majdnem hat hónappal ezelőtt volt ez, öt és fél hónappal ezelőtt és ez a tejcsomag működéséről szólt ez önök jelentésem. A vitam és Nicholson úr szándékai sokkal tovább mutatnak. A vita azt mutatja tehát, hogy több mondandónk van erről a kérdésről. Ma délelőtt egy olyan vitáról, vitát hallgattam, amely jelentősen tovább mutat a tej jelentés határain, és amely tovább mutat a szabályozói kereteken is, amelyet egyebiránt a tisztelt beleegyezésével fogadott el a jogalkotó. Miről volt itt szó? A soft landing részleteiről, és az ágazat meglehetősen kiábrándító teljesítményéről a tekintetben, hogy megerősítse az együttműködést. Hogyha figyelembe veszük, hogy a tagállamok a kvóták kivezetését kompenzáladó intézkedéseket mennyire alkalmazták, azt kell, hogy mondjuk, hogy a sikertelen volt ez a, ez a művelet. Levezethetjük persze, hogy a szólásmondás mondja a lovat az itatóhoz, de nem tudjuk rákényszeríteni, hogy igyom. Nekem van válaszom persze minden, mindenre, hogyha kell, de nem tudom biztosítani, hogy az ágazat az általam javasolt válakat, válaszokat megszívleli. Nem felelek minden egyes termelőért. Mi történt június óta? Rengeteg minden történt. Júniusban már láttuk, hogy az árak területén kialakuló pozitív trendek, egy-két felszólaló említette, hogy 40 cent fölött voltak az árak, tehát nagyon pozitív volt a trend, de láttuk már júniusban, hogy csökken az ár, csökken ez a trend. Ez a válsággal is összefüggött, csökkent a kínai kereslet, és talán a világ egy-két részén jelentkező túl kínálat is hozzájárult ehhez. Többen említették, ez többek között Bové képviselő. Ez a jelenség, eh, miután a tejjel elfogadták, az orosz embargó súlyosbította ezt a helyzetet, és ez jelentesen megváltoztatta a helyzetet, és a bizottság az itt elhangzott sok aggályt osztja. A tekintetben, hogy a két tényező együtt milyen hatással fog járni. Nehéz hónapokra kell felkészülnünk. Ezt nem is tagadom. Nem is lehetne tagadnom. Nagyon örültem annak, hogy McCarthy a jelentés négy, negyedik bekezdésének első mondatát felolvastam. Én is ezt tettem volna. A jelenleg, amikor a piaci helyzet pozitív és a középtávú kilatások jók, bár az árvolatilitásra számítani lehet, mondja a jelentés. Valóban így alakult ez. A piac, a tejpiac hosszú távú kilátásai a világpiacon jók. És nem csak a bizottság mondja ezt, hanem más független intézmények tanulmányaiban is ez szerepel. Tehát látjuk, hogy a piac több tényező okán van nehéz helyzetben, és ehhez járult hozzá az orosz embargó. Az orosz embargó ugyanakkor az EU termelésnek kevesebb, mint 3%-ára hat ki. Tehát az EU tejtermelésnek kevesebb, mint 3%-ára hat ki ez orosz embargó. Van kihatása, de nem szabad, hogy túlzásba vigyük, túlértékeljük ezt a kihatást. És nem szabad az orosz embargóra mutogatni, mondván, hogy minden, ami a tejágazatban nem működik, az orosz embargó következtében nem működne. Hogyha megvizsgálom az árakat, és sokan beszéltek, sok képviselő beszélt az árakról. Akkor azt kell, hogy mondjam, hogy nem szívesen az újságokra hivatkozunk, az újságokra alapozzuk a véleményünket, hanem arra, amit a tagállamok jeleznek nekünk, de ez alapján is látható világosan, hogy az árak csökkennek. Ugyanakkor a legsúlyosabb csapás a balti országokat érte. Konyete asszony beszélt a balti helyzetről, valóban drámai jött a helyzet. Észtországban, Lettországban és Litorsz, eh, Litvániában több mint, átlag, több mint 20%-os árcsökkenés történt, tehát valószínűleg nagyon hamar intervencióra lehet szükség más országokban, mint Franciaországban. Plusz 4,4% volt az ár. Németországban mínusz 2%, Romániában plusz 1,2%, Finnországban plusz 1,8%. Tehát a helyzet a helyzetről, ezen tények alapján nem mondhatom azt, hogy az egész európai tejágazat válságban volna. Én nem rendelkezem ezzel az információval. Figyelek önökre, nem zárom ö, ki, hogy meggyőznek az adatok másról, de a nagyon árnyalt adatok, melyek rendelkezésünkre állnak, nem támasztják el ezeket a tényeket. Csodos biztos, a volt biztos elkötelezte magát a tejágazat mellett, különösen a balti országok megsegítése mellett, és a bizottság továbbra is vizsgálja ezt a helyzetet, és ez persze összefügg a költségvetési helyzettel, amelyről mindjárt beszélek. Következő kérdés. A kvóták megszűnése azt jelenti -e, hogy az Európai Unió magára hagyja a tejgazdákat, a piac erőit szabadítja a piacra. Nem, nem ezt jelenti. Sok mindent teszünk még mindig, többek között a közvetlen kifizetésekkel évente 44 milliárd euróra rúg. Ez persze nem minden a tej ágazatba kerül, de Ugyanakkor a jövedelem támogatás is kompenzálja a kvóták kivezetésének helyzetét. Évekig nagyon magas volt az ár most, ugyanakkor e, eljött az a pillanat, hogy megemlítsük, hogy más támogatások vannak, például a vidékfejlesztés. Speciális támogatási intézkedések biztosítják a top-upot 250-ről 400 euróra hektáronként a hegyi és a hátrányos térhés, térségekben. Persze levezethetjük a csődört az itatóhoz, a patakhoz, de nem kényszeríthetjük a csődört, vagy éppen a kancát arra, hogy igyom. Meg kell még említenem a biztonsági hálót is, és persze a visszatérő refrén is meg kell említenem, hogy az élelmiszerlánc jobban működjön. Újton újra hangoztatjuk ezt. Egész egyszerűen meg kell erősíteni a tejtermelők szerepét az ellátási hálózatban. Valóban ez nagyon fontos, és örülök, hogy Nikolzon úr maga is megemlítette ezt. Valóban valamit tenni kell. ez pedig a közös piacszervezés elemeire is rávilágít, amelyek a derogációt lehetővé tették a piaci szereplőknek. Ez egy fontos irányát határozza meg a munkánknak, és a bizottság folyamatosan a KPS, a -e közös piac szervezés kérdését is megvizsgálja. A tisztességtelen kereskedelmi fellépés ellen az Európai Bizottságnak határozottan fel kell lépni. Van egy rendszerünk, mely a tisztességtelen piaci gyakorlatok ellen szól, de nagy termelői szervezetek nem akarnak ebben a rendszerben részt venni. Nem akarom úgy elhagyni ezt az üléstermet, hogy azt a benyomást keltsem önökben, hogy a bizottság úgy gondolja, hogy a helyzet rózsás volna. Nem. Látjuk, a helyzet súlyos és drámai néha, Hogan biztos prioritásos listáján szerepel előkelő helyen a tejágazat kérdése, csak árnyaltabb képet akartam felvázolni. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen, Korteor, akkor most Nikolson úrnak adom meg a szót. Tisztelt elnök úr, a nyitó hozzászólásomban mondtam, hogy a az ördögöt látom még a kék tengeren is, de amit most itten hallottunk a mai napon, úgy gondolom, hogy egyszerűen megerősíti azt, hogy valami nagyon súlyos dolog van kialakulóban az egész tej ágazatban az Európai Unión belül. Ezt szerintem senki sem ö, cáfolhatja. Igaza van, ahogy elmondta a kollégám, hogy nem első alkalommal kerül ö, szóba ez a téma. A kvóták nem oldják meg szükségszerűen az összes problémáját a tejgazdálkodásnak Európában. Ezt el kell ismernünk. Azonban úgy vélem, hogy a kvótákat, ahogy lebontottuk, emlékeznünk kellene, hogy a döntetés akkor volt, amikor Fisher Ball ö, volt a biztos, és annak idején a, ö, a tejágazat egy euforikus állapotban volt. Majd aztán a 2008-as, 9-es válság után, hogyha nem gondoltunk arra, hogy megint lesz válság, és így léptünk tovább. A bizottság hivatalos személyei többször is azt mondták, említette, hogy a lovat le lehet vinni a folyóhoz, de nem fog, feltétlenül fog inni. Az is lehet, hogy az a víz nem tetszik a lónak, amit meg akarnak vele itatni, erre is kellene gondolnia a bizottságnak lehet, hogy nem azzal a bölcsességgel hozták meg a különböző intézkedéseket, hogy lehet, hogy több ötlet kellene a jövőre vonatkozóan. És hadd mondjam még el azt, amit nagyon ö, rosszak találtam az utolsó, legutóbbi bizottság, ahogy ezt fog a, az mezőgazdaság számára a sürgősségi tartalék az nem volt más, mint egy elfogadhatatlan intézkedés, és azért küzdöttünk, hogy ez valamilyen jobb megoldás legyen, mert ebbe végül is nem maradt pénz, hogy valamit is tenni lehessen, hogyha tényleg komoly probléma vetődik fel. Ez az egyik legsúlyosabb probléma, amivel most szembesülünk. Itt eh, meghallgattam ezt a lefölözési ötletet is, sokan elmondták, hogy ez milyen aggodalmakat jelent, de valójában nagyon kevés konkrét megoldási lehetőség van. Azt eh, találtam, hogy, hogy egy eh, szuper lefölözést alkalmazni. Ha a szuper lefölözést alkalmazunk, és különösen a tejágazatban, és azt visszatesszük, a, akkor ez erősítené a tejágazatot nem igaz, nem látom, hogy ez a soft landinget is említették többen, ugye még Marian Fisherból említett, és soha nem találkoztunk a soft landinggel, és nem is fogunk. Tehát jobb, hogyha ezt már most látjuk, hogy nehéz idők következnek, és így kellene együtt dolgoznunk az iparággal, és megnézni, hogy hogyan tudunk ténylegesen segíteni, és hogyan lehet előre menekülni. Nem nagyon emleget említették, a, hogy a szupermarketeknek, a multinacionális vállalatoknak milyen szerepe van minden, mindenben Amikor egy fontért adnak két liter tejet a szupermarketben, a, vagy egy húszért adják a vizet, akkor az felvetődik, hogy mennyi a munka és az energia abban, hogy egy liter vizet beletegyenek egy üvegbe, és a között, amikor egy tejet, tejjel töltik meg ugyanazt az üveget. És meg kell mondjam, Dorfland úr védelmében és a, te, a termelők védelmében, a hegyi vidékeken és a hátrányos helyzeteken a probléma nem kapott megoldást. Sokan úgy gondolják, hogy ha a kettes pillérből átirányítunk pénzeket, akkor meg lehet oldani a problémát. Szerintem nem. Itt erre egy más megoldás kell erre azért, hogy ezek a területek túl tudjanak élni. És úgy gondolom, hogy ez a még bizonyos ideig továbbra is probléma lesz. Az egyetlen dolog, amit még mondani tudok, és a bizottságnak is ne azt mondják meg, hogy mit nem lehet csinálni, hanem arról beszéljenek, hogy mit tudunk tenni, és próbáljunk meg együtt dolgozni. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, Nikolzon úr. Ezt a ö, nem is zárszót mondanék, hanem inkább nyitót, ami a júni, január 21-én lesz majd a jelentésnek a zárása, addig még számos munkálat lesz, és úgy látom, hogy nem lesz hiány a munkában, kollektív munkára van szükség, annyira jelentős itten a tét. És itt tulajdonképpen az egész mezőgazdasági modell kérdése vetődik fel. Tehát köszönöm szépen a gazdag vitát, vélemény eszmecserét a bizottságnak a véleményét, és akkor azt mondanám, azt mondom, hogy berekeztem az ülést, és délután 15 órakor folytjuk Szikorszki úrnak az elnökségeivel, aki elfoglalja majd helyét, és Fischler úr fog hozzászólni a 2015-ös expóról. A koordinátori ülésre pedig itt fog sor kerülni